On est prêt On est prête Oui, vous êtes très bien accompagnés. Mesdames, Messieurs, je vous invite à gagner votre... Kedves kollégák, mindenkit arra kérnék, hogy foglaljon helyet. Nagyon örülök annak, hogy ismét itt üdvözölhetek mindenkit ezen a rendkívül fontos meghallgatáson az Európai Parlament Budget szakbizottságának ülésén a meghallgatás az új pénzügyi eszközökről és az európai KKV-k támogatására létrehozott nemzeti fejlesztési bankok szerepéről szól. Egyre Gerdiazavar Rubial és Liani Riada kollégák azok, akik tulajdonképpen előkészítették ezt a meghallgatást, és hát remélem, hogy vita is lesz majd, sőt, biztos vagyok benne, úgyhogy át is fogom adni nekik a szót. Ki szeretné kezdeni? Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden fogok hozzászólni. Gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy rengeteg mindent próbáltunk belesűríteni a napirendbe a mai napon, és már is 10 perces késésben vagyunk. Itt a Költségvetési Szakbizottságban mindannyian azon dolgozunk, hogy az európai költségvetés hatékonyabb legyen, és hogy ezt minden európai polgár érezze. Azokat a projekteket szeretnénk most finanszírozni, abban szeretnénk segíteni, hogy a KKV-k hatékonyabban tudjanak dolgozni. A KKV-knak igenis nagyon komoly támogatásra van szüksége, és Nirjada képviselőasszonynal ezért gondoltuk azt, hogy ebben a témában meghallgatást kellene szerveznünk. A konkrét témánk az, hogy a nemzeti fejlesztési bankok hogyan tudnak részt venni a KKV-k támogatásában. Amikor elkezdtük megszervezni ezt a meghallgatást, akkor nagyon örültünk annak, hogy sikerült nagyon célzott napirendet kialakítani, és ennek megfelelően meghívott vendégeket meghívni. Úgy gondolom, hogy ez megfelelő üzenet, és így mindenki számára egyértelmű, hogy a Költségvetési Szakbizottság komolyan foglalkozik a KKV-k támogatásával, és már is átadnám a szót Liának. Köszönöm szépen! Inkább azért vagyok itt, hogy meghallgassam azt, amit a többiek szeretnének elmondani, úgyhogy nem fogok túlzottan sok időt felhasználni. A KKV-k rendkívül fontos szerepet játszanak a helyi és regionális gazdaságban, csak hogy ez kontextusba helyezzem, 70% a gazdaságban való részvételük nálunk Írországban, Éppen ezért rendkívül fontos, hogy megfelelő támogatást, megfelelő hitellehetőséget kapjanak, mert a jelenlegi feltételek mellett sokszor egyszerűen megfulladnak a KKV-k, és nem tudnak megfelelőképpen továbbfejlődni. Mint ahogy kollégám Hát Gerdiazával is elmondta, és hát elnézést kérek, hogy rosszul mondtam a nevét, mert én mindenkire mérges vagyok, aki az én nevemet nem bírja kiejteni. Szóval ott tartottam, hogy nem is szeretnék több időt elrabolni, mert remélem, hogy lesz majd vita is az előadások után. Hát akkor most valaki segítsen, hogy hogy kell kiejteni az első előadónk nevét, Antoine Kero Müsszóról van szó, a bizottság részéről. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. A szabályozói kerek, a pénzügyi eszközök szabályozói keretem a téma, amelyről megkértek, hogy beszéljek. Ez egy új, viszonylag új szabályozói keret, ez az első több éves pénzügyi terv, vagy MFF rövidítésében, ahol a pénzügyi eszközöket különböző szabályok határozzák meg, Ezekről a pénzügyi rendelet szól. Mi magunk is a tanulás fázisában vagyunk, és a különböző éves beszámolók, valamint a várható közelgő középidős áttekintés, az MFF áttekintéséről van szó, éppen nem a tapasztalatok, els, tapasztalatok első évét tekintik át ezzel az új kerettel. Tanulási folyamat részesei vagyunk, tehát minnyáján, én főleg arra a pénzügyi rendeletre szeretnék koncentrálni, amely az EU-ra vonatkozó pénzügyi eszközöket szabályozza, de vannak megosztott eh, igazgatás tekintetében is szabályok, de a központi és a megosztott igazgatásra vonatkozó szabályok között elég nagy az átfedés, a konvergencia. Melyek az alapelvek, a támogatások még mindig a kiadások legnagyobb részét a támogatások adják, a támogatásokkal létrehozzuk a piacot. A pénzügyi eszközökkel persze olyan területen jelenünk meg, ahol már más szereplők is szerepelnek, és ezekhez a piaci gyakorlatokhoz kell igazodnunk magunknak is. Ezért rugalmasságra van szükségünk, és azt mondanám, hogy a szabályozói keretünk a bizottság között egyrészt, másrészt a jogalkotói eh, társjogalkotók, a tanács és a parlament között létrejövő megállapodás eredménye. Önök a bizottságnak rugalmasságot adtak a végrehajtás során, de rendszeres elszámoltathatóságot kérnek tőlünk, elszámolást kérnek tőlünk. A rugalmasság biztosítja azt, hogy a piaci feltételekkel versenyképesek legyünk, hogyha egy új MFF-re teszünk javaslatot, nem tudjuk előre jelezni, hogy milyen pénzügyi feltételek eh, lesznek két-három x év múlva, tehát szükségünk van a rugalmasságra. Cserében viszont önök, tehát a társjogalkotók joggal tartanak igényt arra, hogy eh, beszámoljunk önöknek. És persze, hogyha egy pénzügyi eszköz nem jól működik, ezt meg is lehet állítani. A rugalmasság és az elszámoltathatóság. Hogy érjük el a rugalmasságot? Van egy sor alapszabályunk, lényegében a 139-es és a 140-es cikke a kiinduló rendeletnek, amelyek lehetővé teszik a rugalmasságot. Egy piaci hiányosságot kell, hogy megszólítsanak ezek a támogatások, az addicionalitás, a kiegészítőség elvét, valamint a crowding crowd elvét kell érvényesíteni, a verseny szabályokat tiszteletben kell tartani, nem szabad torz, torzítanunk a versenyt, és egy emelő vagy egy sokszorozó hatást kell elérnünk, tehát egyenróval több mint egyenró hatást kell elérnünk. Aztán a non-contingent felelősség vállalás szabályát be kell tartani. Minden kockázatot egy költségvetési kötelezettség fedi le. Ez a nagy különbség a pénzügyi eszközök között egyrészt, másrészt az Európai Stratégiai Beruházási Alap, vagy az EFSI között, ahol az EU költségvetés az EIB-nek egy 16 milliárdos biztosítékot biztosított, de a lévőségeknek csak a felére van biztosíték. Ezek tehát az alapszabályok, és utána pedig minden kiinduló jogi aktusban van egy általános felhatalmazás. A kiinduló, vagy az alapjogi aktus nem szól a pénzügyi eszköz paramétereinek részeiről. Ez a bizottság feladat, hogy ezt kidolgozza, és itt rendelkezünk magunk rugalmassággal. Hogyan biztosítjuk az elszámoltathatóságot? Egyrészt ezen pénz instrumentumokat világos performancia indikátorokkal, teljesítmény mutatókkal mérjük, például a leverage, tehát a sokszorosító hatást így mérjük. De létezik egy piaci teszt is. Elindítunk egy pénzeszközt, meg kell vizsgálnunk, hogy van -e erre piaci igény egyáltalán. Ezeket a mutatókat vagy indikátorokat természetesen jelentésben foglaljuk össze, és rengeteg fajta értékelés van, amely nagyon fontos, de van egy éves jelentés, amelyben a paraméterek teljes listáját felsoroljuk, a kiinduló rendelet 140-es cikk 8. pontja sorolja fel egyébként ezeket a paramétereket. Azután pedig a feltételesség, a kondicionalitás feltételét is, teljesültét is vizsgálnunk kell, az első igazi teszt a középidős áttekintés lesz, amikor a parlamentnek és a tanácsnak beszámolunk az első időszak tapasztalatairól is. Egy pontosítás, rekalibrációra teszünk javaslatot elmondjuk azokat is, azt is, hogy mely programok hozzák a várt eredményeket, melyek maradtak le. És persze ennek fényében költségvetési döntéseket kell majd hozni. Nos, ezek az eszközök vagy a bizottság által ö, kerülnek közvetlenül végrehajtásra, ez a kivétel inkább, vagy pedig közvetett végrehajtás alatt állnak különböző testületek bekapcsolásával. Ezeket is egyébként az FR felsorolja, az EIB, az EIF, de persze a nemzeti fejlesztési bankok is közöttük vannak, és más közpénzügyi intézmények szerepelnek a, a bekapcsolt mediátorok vagy közvetítők között. Az EIB vagy az MPB-k, tehát a Nemzeti Fejlesztési Bankok komparatív előnyökkel rendelkeznek. Az EIB és az EIF a legjobb um, szereplő, hogyha 28 tagállamra kiterjedő programot működtetünk. A Nemzeti Fejlesztési Bankok, az MPB-k ismerik a legjobban a helyi viszonyokat, és persze az egyes igaz, decentralizált menedzsment hatóságok, vagy igazgatási hatóságokkal ők állnak a legszorosabb kapcsolatban. Az egyik nagy kihívás ebben a felépítési, építkezési tanulási folyamatban az, hogy hogyan lehet ezen különböző intézmények együttműködését tökéletesíteni. Beszélünk majd a KKV-kről is. Ezért egy valamit már most tisztázni kell. Létezik az Entrusted Entity, megbízással rendelkező entitás, mondjuk a Nemzeti Fejlesztési Bank, de a KKV-k, a kis és középvállalatok esetében, vagy a hitelgaranciát, vagy a tőke részesedés kiváltása során a kedvezményezett nem a KKV, a kis és középvállalat, hanem általában pénzügyi közvetítőkkel dolgozunk, kereskedelmi bankokkal, akiket megbízunk azzal, hogy mikrofinanszírozási vagy másfajta KKV finanszírozási eszközöket dolgozzanak ki. A KKV-k, még egyszer mondom, a kis és középvállalatok esetében tehát nem terheljük rájuk a KKV-kra az EU szabályokat, hiszen ők közvetetten kapják meg a kereskedelmi banktól piaci gyakorlatok betartásával a támogatást vagy a garanciákat. Végezetül pedig. Ennek a keretnek melyik az előnyei, és milyen kihívásokat látunk, milyen feladatok tornyosulnak előttünk. Még egyszer mondom, hogy ez még egy viszonylag új rendszer. Azt mondhatjuk, hogy sikerült elérnünk egy jó egyensúlyt a piaci kompatibilitás elve között egyrészt, másrészt az elszámoltathatóság kötelme között. Azt mondhatjuk, hogy nagyjából a két pólus közötti egyensúly stimmel, ha mondhatom ezt a szót, rendben van, egy, egy, egységes egyensúlyban van a két pólus, de természetesen az eszközök kialakításánál az EIB és a többi szereplő támogatására, visszacsatolására, feedbackjére szükség van, hiszen ők ismerik a piacot, és a piac ismerete fontos, hogy ezt a megfelelő egyensúlyt kialakítsuk a szabályozókban is. Meglepetés vagy nem, de az egyik, majd meglátjuk a vita során, az egyik nagy pozitív sajátosság ennek a rendszernek az átláthatóság. Mielőtt ezt a szabályozói keretet kidolgoztuk, az egész keret nem volt átlátható. Most léteznek a szabályok, az információt mindenki megkapja. Persze, a kihívás pedig abban rejlik, hogy hogyan használhatjuk fel az információt. A végrehajtás során profi partnerekre hagyatkozunk, köz, köztestületekre, közintézményekre, akiket a magánszereplők legitime szereplőként és kompetens szereplőként ismernek el, és ez is erős oldala, jó teljesítménye a pénzügyi keretnek hangsúlyozom, hogy én most csak a pénzügyi keretről beszélek, és ennek kapcsán látok egy-két, hm, hát hogy is mondjuk, kihívást. Legyünk szerények, egy tanulási folyamat részesei vagyunk, és éppen ezért a pénzügyi szakértelmünket mind a programok design oldalán, vagy kialakításának oldalán növelnünk kell, a szofisztikáltabb, komplexebb eszközök területén például, de a managing hatóságok, az igazgatósági hatóságoknak is van mit tanulniuk. Hiszen egyelőre a támogatási kultúra predominanciájának idejét éljük, de átalakulóban van ez, egyre több sokszínű pénzügyi eszközt alkalmazunk majd a jövőben. Tanulási folyamat ez, ugyanakkor az ellenőrzés oldalán is a parlament és a tanács végzi ezt az ellenőrzést, és itt nagyon fontos még egyszer kihangsúlyozni, hogy transzparensen átláthatóan járunk el, mi önök rendelkezésére bocsátjuk az információkat. De persze azt, hogy hogyan olvasunk az információ sorait, hogyan olvassuk, és hogyan olvasunk a sorok között, ez már az olvasó dolga, például a leverage értelmezése és az impact értelmezése, a sokszorozó hatás, vagy a hatás, a kihatás értékelése nem ugyanaz. Az értékelés ilyen kifinomult módja, szakértelmet igényel, és ezt mi kollektíven az intézmények közösen szerzik meg. További kihívás számunkra, bizottság számára, amikor bemutatunk, előterjesztünk egy jogszabályt, önök pedig ezt elfogadják. Szóval a kihívás abban rejlik, hogy növeljük a piaci hiányosságokat megszólító ágazati programokat. Nincs erre egy tudományos képlet. Értékelni kell a piaci helyzetet, evaluálni kell, sok szereplő véleményét kell becsatornázni, és meg kell nézni, hogy a tőke vagy a hitel milyen arányban legyen, hogyan kalibráljuk a programot, hogyan lehet a finanszírozási hiátust, a funding gapet áthidalni, hogyan lehet célirányosan megszólítani a kis és középvállalatok specifikus igényeit, hiszen előfordulhat olyan helyzet, hogy a kínálati oldalon mutatkozik hiányosság, van, hogy a, hogy a keresleti oldalon mondjuk nincs elég szolvens kereslet. Magyarán mondva, ahhoz, hogy a programokat jól kidolgozzuk és megtervezzük, megfelelő elemzés tárgyává kell tenni a piacokat. Végezetül pedig a delivery cseneleket, a programok kedvezményezethez eljuttató csatornáit, delivery cseneleket kell pontosabban kialakítanunk, célirányosabbá tennünk. Mondjuk, hogyha a KKV-kat akarjuk támogatni, létezik egy EU központi instrumentum különböző programokkal, és még ha nagy konvergenciát is érünk el, különböző feladatokat kell megszólítani. Aztán létezik a megosztott igazgatás, létezik a KKV kezdeményezés, mindegyiknek mondanom sem kell, megvan a maga saját szabályrendszere, és aztán még itt van az EFSI, a beruházási terv. Higgyék el nekem, ha ezeket a szabályokat össze akarjuk vetni és közelíteni akarjuk, nem könnyű munka ez. Ezen felül fontos, hogy a szereplőknek, az igazgatási hatóságoknak, a projektek végrehajtóinak és a pályázóknak megfelelő technikai segítséget tudjunk nyújtani. Ennyit akartam mondani, és ezzel köszönöm a figyelmüket. Bien, merci, monsieur le directeur. Köszönöm szépen, igazgató úr. Most már ismerjük azt a jogszabályi keretet, amin belül dolgozunk, és most 10 perc kérdés-válasz következik. Fernándes képviselő kérdezhet először. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt a szemináriumot, vagy meghallgatást, tulajdonképpen nem is a név a fontos. És szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, és most következik a kérdésem. Ugye itt vannak a pénzügyi eszközök, amelyeket fel lehet használni. Itt van például a Live program, vagy itt van a Creative Europe. És a konkrét kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogyha minden egyes eszközt maximálisan kihasználunk, akkor miért van késlekedés bizonyos pénzügyi eszközök felhasználásában? Ennek az az oka, hogy az érintett tagállamok esetleg ezeket a pénzügyi eszközöket úgy használják fel, hogy vannak bizonyos privilegizált területek, amelyek hamarabb kapnak finanszírozást, mint mások. Másodszorban pedig szeretném megkérdezni, hogy ez a bizonyos katalizátor hatás, ez úgy alakult, ahogy tervezték, vagy pedig meglepő eredményeket hozott? Köszönöm szépen, ki szeretne még kérdést föltenni? Ki kezdi a kérdezést? Lia, parancsolj! Köszönöm szépen, mi is köszönjük az előadást. Úgy gondolom, hogy minden attól függ, hogy hogyan lehet az információt hozzáférhetővé tenni. Tudom, hogy mindig a saját országomból hozok példákat, de úgy gondolom, hogy ezek a problémák mindenkit érintenek. Nálunk nincsen egy összefogott fejlesztési banki hálózat, amely nagyon nagy problémát okoz a KKV-k számára, különösen az EFSIS alapoknál. Hogy hogyan tudjuk ezt megakadályozni, hogy hogyan tudjuk hozzáférhetővé tenni az eszközöket, az egyelőre még kérdéses. Tehát vannak különböző instrumentumok, különböző eszközök, különböző lehetőségek, és nagyon nehéz ezt egy egyértelműen átlátható rendszerben összefoglalni. Tehát itt vannak a KKV-k, de a KKV-knek sokszor fogalmuk sincs arról, hogy hogyan tudnának megfelelő támogatást szerezni, Úgyhogy a KKV-k vezetőit kellene felkészíteni arra, hogy élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, vagy valahogy, ha fogalmazhatok így, reklámozni kellene ezeket a támogatásokat. Eider? Mm. Köszönöm szépen. Már rögtön ebben az első előadásban is láthattuk, hogy vannak párhuzamos témák olyanok, például amelyek az FC-nél is folyamatosan előkerülnek. A kezelőszervek legyenek helyi vagy regionális szintűek, sokszor nem tudnak megbírkozni ezzel a problémával, hogy hogyan tudnának közelebb kerülni a KKV-khez. Ezzel kapcsolatban nekünk is vannak aggájaink ugyanis sok esetben olyanok kezelik ezeket a pénzügyi eszközöket, akiknek nincsen meg a megfelelő tapasztalatuk ezzel kapcsolatban. Keró úr is elmondta, hogy a pénzügyi terv felülvizsgálatakor nem megfelelőképpen tértek ki ezekre a kérdésekre. Szerintem, még ha nem is találjuk meg a végső válaszokat most rögtön, akkor is megkérdezhetnénk a bizottságtól, hogy a jelenlegi pénzügyi eszközökkel kapcsolatban mik a legnagyobb problémák, és hogy ezeket hogyan próbálják kiküszöbölni. Esetleg mondhatna néhány példát arra, hogy mi az, ami egyáltalán nem működik, vagy mi az, ami tényleg nehezen működik, és hogy melyek azok az eszközök, amelyeken gyorsan és hatékonyan kellene változtatni, hogy ezek jobban működjenek a jövőben. Én magam is szeretnék feltenni egy kérdést. A kérdésem az ezzel a jogszabályi kerettel kapcsolatban, hogy ön szerint ez elég rugalmas-e ahhoz, hogy gyors és hatékony beavatkozásra adjon lehetőséget. Az Európai Unióban nagyon sokszor állt elő az a helyzet, hogy tulajdonképpen rengeteg jogszabály van, rengeteg szabálynak kell megfelelni, de ez egyszerűen a gyakorlatban nem összeegyeztethető egy vállalkozás működésével. Úgyhogy Keroműsző úr, azt szeretném megkérdezni, hogy ezek az eszközök valójában alkalmasak a gyors döntéshozatalra? Hogyha nincs más kérdés, akkor Keroműsző úrnak vissza is adnám a szót. Köszönöm szépen. Az ön kérdésével kezdeném, az utolsó kérdéssel. Mint ahogy az imént már elmagyaráztam, megfelelő a rugalmasság a jogszabályi keretben. Hogyha például egy új pénzügyi eszköz elindítására kerül sor, akkor hogyha megnézzük azokat a programokat, infrastruktúrális, innovációs, KKV-s, vagy energiahatékonysági programokat, amelyek így finanszírozhatóak lennének, akkor nem kell a jogalapot módosítani a finanszírozás megvalósításához. Ez tehát az első szabály. Először is el kell készíteni egy előzetes tanulmányt, és sürgősségi esetben ezt az előzetes tanulmányt le lehet egyszerűsíteni, és így azonnal látható, hogy milyen jellegű beavatkozásra és milyen jellegű segítségnyújtásra van szükség. Tehát összességében kiegyensúlyozottnak tekinthetjük a jogszabályokat. Némi finom hangolásra ugyan lesz még szükség, de alapvetően ez jól működik. Amire mindenképpen szükség van, az a különböző finanszírozási lehetőségek közötti falak felszámolására vonatkozik, mondjuk a strukturális alapok és az európai programok közötti átjárhatóság biztosítására vonatkozik. Utána pedig Fernándes úr kérdésére válaszolva, hogy a megvalósítás sokszor késlekedik, Na most a mi tapasztalatunk az, hogy azok az eszközök, amelyek sikeresek, azok nagyon jól zökkenőmentesen, késlekedés nélkül indultak el, mondjuk a Horizont 2020 vagy a COSME, Más eszközök, amelyek új eszközök, sokkal hosszabb bevezetési időt igényeltek, de hát ezek szerintem technikai jellegű problémák. Amikor egy teljesen új eszközt kell megalkotni, akkor szerintem természetes, hogy meg kell először vizsgálni a piacot, meg kell nézni a pénzügyi intézményeket, meg kell nézni azt, hogy a figyelemfelkeltés hogyan működik ezen a területen. Az igaz, hogy a strukturális alapoknál, és ezt most globálisan mondom, tehát az igaz, hogy a, globál, hogy a globali, hogy az alapoknál egy kicsit késlekedés mutatkozott az eredeti tervekhez képest. A pénzügyi eszközöknél a DG régió nagyon komoly erőfeszítéseket tett, hogy ezeket hatékonyabbá tegye, és ezeknek a felhasználását felgyorsítsa az operatív programoknál papíron a célkitűzések ugyan elérhetőnek, vagy elértnek tekinthetőek, de a kezelő hatóságoknál azonban voltak problémák. És ezeket a problémákat meg kell oldani, mielőtt új eszközökbe kezdenénk bele. A katalizátor hatás kapcsán pedig azt tudom elmondani, hogy mi azt látjuk, illetve önök is látni fogják a pénzügyi jelentésben júniusban, ez ugye 2015 es évről szól majd, tehát, hogy látható, hogy a célul kitűzött katalizátor hatás tulajdonképpen globálisan megvalósult, sőt, volt, hogy túl is léptük a becsléseket az információ hozzáférhetősége a KKV-k számára. Na most ez egy olyan kérdés, ahol megint csak ezt a két szintet el kell különíteni. A menedzsment számára mindenképpen segítséget kell nyújtani, méghozzá technikai segítséget kell nyújtani a megfelelő eredmények eléréséhez és a pénzügyi eszközök felhasználásához. És a jelenlegi MMF-ben már leegyszerűsített szabályokkal dolgozhatnak az előző CPR-hoz képest. Tehát a KKV-k számára mi is a nehézség? Tulajdonképpen nekik nem közvetlenül valamilyen EU-s támogatást kell keresniük, hanem egyszerűen tőkét keresnek, akkor mit tesznek? Elmennek egy bankhoz, elmennek egy befektető céghez, elmennek egy alaphoz Írországban, vagy bármelyik másik tagországban. És tulajdonképpen azt első látásra nem tudhatják, hogy emögött az alap mögött EU-s finanszírozás van vagy sem, de bizonyos szinten ez nem is olyan fontos. Mi ezeket a kockázati tőke alapokat támogatjuk azért, hogy meglegyenek a megfelelő forrásaik, azért, hogy a finanszírozási igényeket ki tudják elégíteni. Hogyha egy KKV hitelt szeretne, akkor elmegy egy hagyományos bankhoz, vagy egy akármilyen bankhoz, tehát megint csak nem az történik, hogy konkrét EU-s segítségnyújtást vagy támogatást kérnek. sajnos normális feltételek mellett nagyon nehezen jutnak hitelhez a KKV-k, ez itt a probléma, ez itt a rendszer szintű probléma, és ezért kell az Európai Uniónak vagy garanciával, vagy más lehetőséggel beavatkoznia, hogy megfelelő hitelt kapjanak a KKV-k. A bankok, illetve a pénzügyi közvetítők természetesen ismerik ezeket a lehetőségeket, és az EIB-vel, az EIF-fel, vagy pedig más intézményekkel való együttműködésünkben mindig hangsúlyozzuk ezeket az eszközöket. Tehát vannak események ennek kapcsán, vannak dokumentumok, van információcsere ennek kapcsán. Vannak olyan tagállamok, ahol kicsit kevéssé fejlett a pénzügyi piac ebből a szempontból, tehát ez általános problémának tekinthető. Természetesen szeretnénk egyelő feltételeket biztosítani mindenkinek, de ahhoz, hogy a pénzügyi eszközök megfelelő terjedését tudjuk biztosítani, ahhoz a végrehajtás szintjén nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenni a pénzügyi közvetítők szintjén, és van öt, négy, öt, hat olyan tagállam, amelyről azt mondanám, hogy komoly tapasztalattal rendelkezik, a pénzügyi eszközök tekintetén, de a többi nem feltétlenül. És Gárdia Zabal úrnak, asszonynak szeretném válaszolni a pénzügyi terv kapcsán, hogy a javaslat nem sokára elkészül a bizottság részéről, és lesz majd egy közös konferenciánk is. A pénzügyi eszközöknél számíthatunk némi egyszerűsítésre, és például a jelentéstételi kötelezettségnél eddig 7 évig kellett megőrizni az adatokat, viszont az 5 év az jobb lenne, ezért megpróbáljuk ezeket a szabályokat egységesíteni, mert ez például sokkal vonzóbbá teszi ezeket a pénzügyi intézkedéseket. Természetesen mindezeket a javaslatokat el fogjuk készíteni. Nem kell feltétlenül megváltoztatni a szabályokat, hát hogyha mégis szükség van rá, akkor némi kisebb kiigazítást eszközölhetünk az alapvető jogszabályokban. Amin egy kicsit mélyebben gondolkozunk, az az, hogy amennyiben egy EU-s finanszírozási eszközt szeretnének kiegészíteni, mondjuk a CPR alapján, akkor ez technikailag jelenleg a gyakorlatban nehezen elképzelhető, éppen ezért ezt a hidat még meg kell teremtenünk, de dolgozunk ezen. Köszönöm. Köszönöm, ezzel akkor a levezetőt letudtuk, megvan a szabályozói keret. Most a meghallgatás az úgy fog folytatódni, hogy először is van a, a finanszírozásról, illetve a megosztott menedzsmentről egy szó lesz szó, és aztán pedig a centralizált pénzügyi eszközökről. Az első, tehát a shared management téma lesz. Két hozzászólónk lesz, mind a ketten 15 percet kapnak. Először is Patricia Valinska barkiewicznek adom meg a szót, és elnézést kérek, hogyha rosszul ejtem a nevét. Ő a BGK, Lengyel Fejlesztési Banknál, egy, ez egy állami bank, ő ügyvezető igazgató. Önél szó asszonyom. Köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát itt a pénzügyi eszközökről. Először is bemutatom a BGK-t, ami a Nemzeti Fejlesztési Bank Lengyelországban 1924-ben alapították. 100 százalékban állami tulajdonú, és a Nemzeti Bank felügyelet felügyeli. Mi veszünk részt a pénzügyi eszközök végrehajtásában, és már mi voltunk ennek a felelősei a 2007-2013-as programozási időszakban is. És akkor röviden megnézzük a különböző kohéziás politikai projekteket. Az administratív rendszer a mi országunkban úgy néz ki, hogy vannak központi kormányzati szervek, illetve egy erős önkormányzatoság a régiókban ezek a strukturális alapoknak végrehajtó hatóságai szerepét is eljátszák. Az előző pénzügyi többéves terv során jelentős strukturális alapokat kapott Lengyelország a kohéziós politikán belül, de ennek kevesebb, mint 1%-a volt a KKV-k támogatására szánva. Városfejlesztés, környezetvédelmi, illetve társadalompolitikai kísérleti projektek formájában történt mindez. A BGK fejlesztési bankként ebben jelentős szerepet játszott, ugyanakkor el kell ismerni, hogy a pénzügyi eszközök nagy részét regionális programokban ítélték oda, tehát a 16 önkormányzó régió volt a menedzselő hatóság. A BGK, Fejlesztési Bank, ezekben a végrehajtási folyamatokban más szerepet játszott. Egyrészt kifizető hatóság volt az agrárpénzeket kivéve. Tehát egy pénzügyi közvetítői voltunk a városi politikának, illetve a Jessica-nak. És mi vagyunk a Holding Fund Manager, a Jeremy vonatkozásában hat régióban. A kelet lengyelországi fejlesztő programban mi voltunk a menedzselő pénzalap a KKV támogató projektek vonatkozásában. Szociális gazdaság témában az ESF keretében kísérleti projekteket valósítottunk meg. Ezek jelentős sikereket hoztak egy igen nehéz területen. És a garancia alapok igazgató szervévé is váltunk a kormányzati központi programoknál, ez egy közelmúltbeli esemény. Aztán volt egy technológiai hitelalap, ez egy visszafizetendő támogatás, ez egy hibrid támogatási forma, amelyet az új rendelet tesz lehetővé. Most beszélnék arról, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni ebből a programozás, az előző programozási időszakból. Először is arra a konszenzusra jutottunk, hogy a pénzügyi eszközök komoly eredményeket tudnak elérni. Ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló, amikor a pénzügyi eszközöket először kezdtük el eh, alkalmazni, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a projektek minősége jobb ezeknél a pénzügyi eszközöknél, és nagyobb számú vállalkozást lehet helyzetbe hozni. Van egy átviteli hatás és egy leverage effect, amely azt jelenti, hogy a magánszektorban lehetőséget teremtünk arra, hogy betöltsük a piaci réseket, illetve helyrehozzuk a piac gyengeségeit. Holding Fund Managerként hat régióban, Jeremy programnál, azt gondolom, hogy komoly sikereket értünk el, mert egy olyan rugalmas rendszer tudtunk kialakítani, amely megfelelt a piaci igényeknek. A tőkeátviteli hatás révén in the one voivodeship already. So in... Már a harmadik gördülő projektet valósítjuk meg vajdaságokban. legal frameworks were very basic. Ami a jogi kereteket illeti, ezek nagyon alapszintűek voltak. As well. Uh, and... Akkor az útmutatások kitöltötték a hézagokat. Erre esetleg még visszatérek. Érdemes megemlíteni, hogy a múltban is és jelenleg is egy tanulási folyamatot látunk, és eh, amit látunk, az alapján elmondható, hogy nem érdemes, nem szabad kockázatos változásokat végrehajtani, hiszen kialakult egy rendszer, és ezt a rendszert kell továbbfejleszteni úgy, hogy nyilván hozzáigazítjuk a rendszert az új szabályokhoz. There are positive sides of the implementing process from the, uh, Annak pozitív uh, oldalai a megvalósításnak, illetve az új jogszabályi környezetnek, um, lehetővé teszi a pénzügyi eszközök tervezését a tagállamoknak, ezzel reagálhatnak a piaci elvárásokra, illetve hozzá lehet igazítani a régió lehetőségeihez és potenciájához. Mivel a kohéziós politika és a regionális alapok azok régióhoz kötöttek, illetve régiókat megcélzóak, területet megcélzóak, a rendszernek olyannak kell lennie, hogy meg tudjon birkózni azokkal a piaci résekkel, amelyek a KKV-khoz legközelebb jelentkeznek. Ez azt jelenti, hogy nagyon centralizált pénzügyi eszközök nem a legalkalmasabbak a céljaink elérésére. Uh, the flexibility. Uh, it was really... Különösen ami a rugalmasságot illeti, ott meg kell említeni, hogy a tanulási folyamatot is kisikerült használni. Pozitív volt az előző rendszerben, hogy az útmutatások a programozás előtt jelenjenek meg. Ez most nem mindig van így. Uh, Aztán megint csak van különbség, hogy az útmutatás az tisztázó jellegűen, vagy pedig a rendeletet még inkább merevvé, rugalmatlanná teszi. Továbbra is komoly munkakapcsolatunk van a pénzügyi közvetítőkkel, és a KKV-k illetve a különböző intézményes szereplők együtt vesznek részt a folyamatban. Ami nem működik, az az, hogy az útmutatások túlságosan előíró jellegűek legyenek. Az sem jó, ha az útmutatásokat már akkor adják ki, amikor már a projektek futnak, vagy éppen már megvalósulnak. voltak olyan auditok, amelyeknél azt tapasztaltuk, hogy kifejezetten a nem túl fontos vagy technikai aspektusokra koncentráltak. Emellett szintén nem tisztességes menet közben megváltoztatni a szabályokat. Azért nem, mert akkor a bizonytalanság lesz rá mindenki, nem tudhatják, hogy mit várhatnak, és ennek a, a hatása nyilvánvalóan negatív lesz. Szintén nem volt túlságosan jó ötlet, hogy amikor terveztük a rendszert, akkor azt felülről lefelé tervezték meg nem megfelelő hozzáállás mindez, különösen a pénzügyi kedvezményezettek, valamint a végső kedvezményezettek, illetve a közvetítő szervek szempontjából. Most akkor beszélnék a kihívásokról. A tökéletesség nem akkor következik be, amikor már semmit nem lehet a dologhoz hozzátenni, hanem akkor, amikor már abból semmit nem lehet elvenni. És én ezzel teljes mértékben egyetértek. Ugye a kihívás az az, hogy időben megvalósítsuk ebben a pénzügyi időszakban a projekteket. Van egy nem kívánatos késlekedés és bonyolultság a rendszerben. A CPR nagyon sok mindent szabályoz, de felmerül a kérdés, hogy hagy-e elég rugalmasságot. Ez az egyik fő témája kell, hogy legyen a mai napnak, illetve későbbi felülvizsgálatoknak, eszmecseréknek. Közbeszerzési folyamatoknál érdemes jobban rugalmassá tenni a végrehajtó szervek kiválasztásának folyamatát. Tehát egy olyan rendszert kell kialakítani, amely képes reagálni a piaci hézagokra. Az előző időszakban a maga a rendelet, a közös rendelkezések rendelet, az rövid volt és velős, és emellé négy végrehajtási útmutató jött, most pedig már most 11 eh, útmutatás guideline lett kiadva. Korábban azt láttuk, hogy zöld utat kap a KKV-khez közeli, azok igényeihez közeli rendszer kialakítása, most pedig a szabályok gyakran nem, felelnek, nem felelnek meg azoknak a rendszereknek, amiket korábban létrehoztunk. Tehát optimalizálni kell megtanulni a rendszert, ez elég egyértelmű. Our lessons learned. Uh, De az eddigi leckéket talán sutba, kérdezem, sutba lehet-e dobni mindazt, amit tanultunk. Uh, ez nagy kihívás ez, some discretion to describe. Természetesen az új szabályokat végre kell hajtani, de diszkrecionális jogokkal, tehát abban a, úgy, úgy értem, azt értem ez alatt, hogy közelebb a KKV-khoz. Created intermediary, financial intermediary um, mm, partners, especially... Illetve a pénzügyi közvetítő partnereknél, hogyha tágabb csatornákat szeretnénk létrehozni, meet this challenge. Akkor meg kell felelnünk ennek a kívásnak. Mm, cohesion policy, uh, operational... A kohéziós politikába tartozó operatív programoknál van egy 4 milliárdos exante elemző összeg, ami négyszerese az előző pénzügyi időszaknak. Mi ott szeretnénk lenni, amikor ez történik. És Ö, bocsánat, 4 milliárd euró áll rendelkezésre pénzügyi eszközökre, ezt az exante elemzésekből lehet tudni, és mi szeretnénk közel lenni ehhez a folyamathoz. Összefoglalva, nincsen szükség nagyon konkrét útmutatásokra ugyanis az átláthatóság és az elszámoltathatóság megteremthető. Úgy is, hogy nem egyformák a szabályok. We have to present invoices. Amennyiben számlával kell igazolni, hogy a végső kedvezményezett uh, was implementing the project in the a, megfelel, a célnak megfelelő módon hajtotta végre a projektet, akkor ez nem felel meg az elmúlt 15 év gyakorlatának. Um, common uh, on, the, on the market. So why to implement those rules for the EU funds? And uh, the second thing is to just to address... A második dolog pedig az administratív tehernél fontos, hogy ne nagyon merev legyen a rendelet megvalósítása, végrehajtása. Az ex ante értékelésekre is gondolok itt. A menedzselő hatóságnak azt kell mutatnia, hogy az ex-ante elemzés I think it's too many. Uh... Eh, Excellent elemzés gyakorlatilag három szintű, és ez már túl bonyolult. Ráadásul ez a háromszoros értékelés, ez helyenként egyet ellent is mond egymásnak. Tehát egyszerűsítenünk kell a rendszert, nem szabad további administratív terheket létrehozni, eh, sajnos jelenleg ez történt. Én köszönöm, hogy ezt a témát vita tárgyává tették itt, mert a tapasztalatokat majd már a jelenlegi programozási időszakban is fel lehet használni az eszközök végrehajtásánál, az alkalmazásánál. Köszönöm, asszonyom ön akkor, ha jól értettem, egyszerűsítést szeretne, és ezt a terhet akarná csökkenteni, amely alapján ilyen-olyan verifikációk és exante evaluációk történnek. Euh, Alexander Bartel következik, aki a CDH-nál a gazdasági, környezetvédelmi és energiapolitikának a felelőse, és ráadásul a, a KKV finanszírozás munkacsoportnak az elnöke az UEAPME nevű szervezetnél. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy eljöhettem Brüsszelben, és egy fontos kérdésről, mégpedig a középszintű vállalatok finanszírozásáról számolhatok be. A német kézműves ipar országos szövetségének képviselőjével, a CDH-nak a képviselője. Mm, általában öt, átlagban öt embert alkalmaznak a tagjaink, beleértve a magát a kézműves vállalkozót. A kézműves vállalkozások 80%-a kevesebb, mint 10 embert foglalkoztat, és 90%-uk kevesebb, mint 1 millió euró forgalmat bonyolít le. Ezeket a cégeket tömörítjük szövetségi szinten a CETDH-ban. Megkérdezik, milyen finanszírozási eszközökkel, hitelekkel, hitelekhez juthatnak, és mi tájékoztatjuk őket. Egyéb iránt az európai középszintű vállalatok számára vannak pénzügyi ö, szolgáltatók, a spárkasszékkal és a Genossenschaftsbankokkal Németországban szerencsére egy nagyon jól elterjedt banki hálózat működik, amely a finanszírozás mintegy 85%-át biztosítja az Európai Unió által kidolgozott pénzügyi eszközöket, és ők közvetítik a KKV-k, a kis és középvállalatok számára. Ám, ha ezen hitelintézetek nem tudják már teljesíteni kielégítő módon a feladatukat, akkor a finanszírozási eszközök sem lesznek sikeresek. És jelenleg éppen ezen a területen bizony nagy veszélyt látok, a közép és kis vállalatok finanszírozása tekintetében itt van mit javítani. A KKV korrektúra tényező egy probléma, illetve ezt ki szeretném emelni. Nyomatékkal, Köszönöm a parlamentnek, hogy a KKV korrektúra tényezőt beemelte a jogalkotás során a jogszabályba. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a teljes hitel, hitel kihelyezés egy része a kis és középvállalatok irányába irányuljon. Örömmel hallottunk arról, és ezt mi is kértük, hogy jó az esély annak, hogy a korrektúra tényező fennmarad, ugyanakkor egy vizsgálati fenntartáshoz rendelik ezt majd. Azt vetnénk fel az önök számára, hogy a korrektúra tényezőt, a korrigáló tényezőt helyes, hogy áttekintik, de nem tartjuk helyesnek, hogy két évente mindig felvetik, hogy esetleg visszabonják vagy átalakítják ezt a korrektúra tényezőt, hiszen így a hosszú távú hitelekhez való jutás nagyon megnehezedne. Mire van szükség, mire nincs szüksége a hitelintézeteknek? a megítélésünk szerint a túlon-túl szélsőséges statisztikai elvárásokra nincs szükségük, melyeket az Európai Központi Bank ír elő számukra. Itt is köszönettel tartozunk a CDH nevében a parlamentnek, hogy sikerült elérnie ezen EKB által való e, e, LKB által tervezett adminisztrációs terhet csökkenteni, főleg a 25 ezer eurónál kisebb hitelek tekintetében, és ez a szövetkezeti bankjaink, a takarékpénztárjaink, a spákásznaink tekintetében nagy könnyítést jelent. Ott már Karasz saját kezdeményezésű jelentésében arról írt, hogy egy diversifikált eh, pénzügyi szolgáltatási ágazat működik, mely a KKV-kat megszólítja, és így eh, ez szólítja meg legjobban a KKV-k finanszírozási igényeit. Ehhez pedig, a mi megítélésünk szerint, nem a tőke orient, a tőkepiaci orientáció segít, hanem sokkal inkább a hitel segít. Tehát a kis és mikrovállalatok nem igen tudnak a tőkepiacon hitelhez jutni. Ráadásul létezik a kezességi bankok intézményrendszere Németországban, amely szintén segíti a pénzhez való jutását. De nagyon fontos, hogy az egymással ne versengő, a célzottakat megszólító programok működjenek. Az FCIT Hollandiában a Credit nevű intézet helyezi ki. Felmerül a kérdés, hogy Németországban nem lehetne egy ilyen külön az FC pénzeszközeit kihelyező pénzintézetet létrehozni, a válasz viszont gyorsan megadható. Nem az EIF eszközeit, bár nem az FCZ-it, de a már meglévő pénz, pénzintézetek kitűnően a célt kellőképpen figyelembe véve és mérték után igazítva helyezik ki. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci, monsieur, pour... Euh, Köszönöm szépen hogy a KKV-k szemszögéből így rávilágított erre a kérdésre. És mint ahogy nagyon helyesen elmondta, valóban szükségük van bizonyos eszközökre és segítségekre ahhoz, hogy fejlődjenek és kibontakozzanak, de nem is annyira eszközökre van szükségük, mint konkrétan pénzre, hitelre, tőkére, forrásokra. És mindennek rugalmasan kellene megvalósulnia, nem pedig merev keretek között. A két szakértőnkhöz fordulok, Gárdia Zaval asszonyhoz és Liához. Ki szeretne először kérdezni? Szagama úr, köszönöm szépen, nekem megjegyzésem és kérdésem is lenne Volinska Bartkevics asszony irányába, ugyanis van valami, aminél egy kicsit homályosnak találtam az előadást. A 2017-2013-as tapasztalatoknál kicsit elvesztem. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy egy kicsit részletesebben magyarázza el ezt a részt, mind a pozitív, mind a negatív részt, mert hogy ugyanazok a megjegyzések szerepeltek mind a pozitív oldalon, mind a negatív oldalon, tehát hogy ugyanarról állította, hogy jól működött és pozitív volt, illetve hogy nem jól működött és negatív volt. Hát vagy nem figyeltem oda, vagy némi kiegészítő információra lenne itt szükség. Esetleg, hogyha mondana konkrét példákat, konkrét projekteket, hogy ezekben mi volt pozitív, mi volt negatív, akkor fel tudnánk oldani ezt a szörnyű ellentmondást. és mint ahogy az elnök úr is elmondta, a szabályok egyszerűsítése nagyon fontos, ebben mindannyian egyetértünk de amikor az ex ante tanulmányokról beszélünk, akkor egy kicsit frusztrált mindenki, ugyanis úgy tűnik, hogy ezek egyre fontosabbak, nem hogy veszítenek a fontosságukból, hanem egyre fontosabbak. Itt most nem szeretnék minden egyes politikai frakció nevében nyilatkozni, mert vannak itt komoly eltérések, saját frakcióm nevében tudom ezt mondani, hogy szerintünk mindenképpen szükség van arra, hogy előre tudjuk, hogy hová tesszük az adófizetők pénzét tehát ebben a tekintetben is egy kis pontosításra és tisztázásra lenne szükségünk. Egészen pontosan arra van szükségünk, hogy egy egyszerű és hatékony rendszer jöjjön létre. Erre válaszoljon, ha lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Albrecht úr a szó. Köszönöm szépen. A jelenlegi vitában és az MFF felülvizsgálatának kapcsán nagyon fontos mindaz, amit a bizottság most elmondott, hogy az MFF felülvizsgálaton belül nagyon sok problémát meg tudunk oldani. A kérdéseket mindannyian ismerjük, és Szálláma úr megjegyzéséhez csatlakoznék, hát azért vannak itt olyan aspektusok, amik nem jól működnek. Még az MFF felénél sem járunk, a kérdés az, hogy lehet-e most változtatásokat eszközölni. Például a következő MFF-re nézve, tehát a 2020 utáni időszakra nyilván meg lehet az irányvonalakat változtatni, de most félúton vagy út előtt lehet a guideline-okon módosítani? Tehát amiről már most tudjuk, hogy nem jó, mondjuk az ex ante feltételhez kötöttséggel kapcsolatban vannak problémák, ezeket ki tudjuk most javítani, vagy majd a következő MFF-ben, ugyanis úgy tűnik, hogy különböző exante feltételrendszert kellene alkalmazni különböző helyzetekben, csak akkor ez még semmiképpen nem vezet egyszerűsítéshez, Úgyhogy egyértelmű, hogy itt felülvizsgálatra van szükség. De még egyszer mondom, meg kell várni a 2020-as időszakot, vagy pedig a jelenlegi MFF-en belül lehet most változtatni. Köszönöm szépen, Rübig úr, a szó. If I could ask a question. Yeah. Szeretném megkérdezni, hogy én is kérdezhetek-e? I'm sorry? Not now, not now. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure, mais je... Természetesen megadom a szót, de az imént Rübig úrnak adtam szót, úgyhogy ő kérdez. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A 651 per 2010 per 214-es rendeletre utalok. Ez a támogatási szabályozást írja el. Főleg, hogy a cégek nehéz helyzetben vannak, tehát nem rendelkeznek elő mennyiségi likviditással. Előfordulhat, hogy termékfejlesztéssel, jutottak ebbe a helyzetbe, vagy pedig a termelői kapacitásba fekt, ruháztak be, vagy a scaling up tette szükségessé a nagy pénzávonást. Ilyenkor a pénzügyi helyzetük javítását lehet végrehajtani. Hogyha a cégek nehézségbe, nehéz helyzetben vannak, akkor mára már nem lehetséges pénzügyi helyzetüket az említett rendelet alapján javítani. Kérdezem, hogy tervezik-e ennek a helyzetnek a javítását, hiszen a scaling up nagyon fontos, és a cégek saját tőké és likviditása nem elegendő, és a kockázati tőke jelenlétét támogatjuk. Hiszen így új munkahelyek jöhetnek létre, de anélkül, hogy a termelés kiterjedjen, és új piacokat érhetnének el a cégek, nem jönnek létre új, új munkahelyek. Köszönöm szépen, Máj úr kapszót. Rövid kérdést szeretnék feltenni Antoánnak, az első hozzászólónak, és Írországgal kapcsolatos a kérdésem. Tehát itt vannak ezek az európai pénzek és pénzügyi eszközök, akkor helyes, hogyha azt állítjuk, hogy itt vannak ezek a stratégiai bankkorporációk illetve az ír befektetési bankok, akkor ezeken keresztül folyik át minden pénzügyi eszköz, minden pénz? Ez helyes ez az állítás? Ez volt tehát az ön kérdése, Májú. Rendben van. Egyéb kérdés? Hogyha nincs, akkor én magam is szeretnék feltenni egy kérdést. Nem hatalmas kihívás-é az, hogy az Európai Unió, melynek ugye 28 tagállama van, a kkv szolgálatába állítja magát. Természetesen tudjuk, hogy a kkv fontos szerepet játszanak, de sokszor nagyon decentralizáltan illeszkednek be egy helyi gazdasági hálózatba. Itt pénzügyi intézmények, bankok lépnek be a képbe a finanszírozás kapcsán, és a kérdés az, hogy mit tehetünk európai szinten, hogy utána a gyakorlatban helyi szinten a KKV-k megfelelő finanszírozáshoz jussanak. Én nem nagyon ismerek olyan KKV-t, amely profitot termel, és ugyanakkor nem férne hozzá megfelelő hitellehetőségekhez. Szerintem a probléma ott van, hogy a tagállamok nem hajtották végre a megfelelő reformokat, hogy a KKV-k jövedelmezőségét növeljék. Tehát én attól tartok, hogyha elindítunk egy európai szintű kezdeményezést, akkor rengeteg jogalappal, jogszabályjal, előzetes véleménnyel, exante vizsgálattal kell majd szembenéznünk, mert hogy ugye nem nagyon szeretünk kockázatot, de hát mégis kockázatot kell vállalni. És hát ezt elég nehéz megoldani. Nyilván alapvető fontosságú a bizalom, mert csak ilyen kontextusban tudnak fejlődni a KKV-k. Akkor az első panel hozzászólóit, hölgyet és urat kérném, hogy válaszoljanak a kérdésre. Először a hölgynek adok szót. Köszönöm szépen. A legutóbbi MFF és a jelenlegi MFF között az a különbség, hogy az előző jogi keretben kevesebb szabály volt. Aztán kifejlesztettük ezt a rendszert minden egyes tagállamban. Például Lengyelországban igen differenciált rendszert hoztunk létre, amely regionális hatóságokon alapul, és a kedvezményezettek ugye nem nem, fe, nem feltétlenül kereskedelmi pénzügyi intézmények. Tehát amikor megkaptuk a zöld lámpát arra, hogy létrehozzuk ezeket az eszközöket és intézményeket, akkor az alapvető célkitűzés a rendszer létrehozására az volt, hogy egy piaci rést tudjunk áthidalni hogyha elkezdjük végrehajtani a jelenlegi programozási periódust, akkor már láthatjuk, hogy milyen leckéket tanultunk meg, és tudnánk felhasználni. Az én véleményem az, hogy sokszor egy régi rendszer átalakítása helyett új rendszerek jönnek létre. Rétre, létrejött 11 irányvonal, 11 guideline, amelyek technikai és operatív problémákkal foglalkoznak, de ezek nem mindig fésülhetők össze a már régebb óta működő és jól működő rendszerekkel. Tehát véleményem szerint nem volt teljes mértékben pozitív az új rendszerek létrehozása, amennyiben ezek nem összeházasíthatóak a régi rendszerekkel. Itt például a pénzügyi közvetítő intézményekre gondolok, amelyek ugyan segítséget nyújthatnak a KKV-k finanszírozásában, nem a kereskedelmi bankokra gondolok, hanem hitelalapokra, garancia alapokra, és regionális és helyi szinten dolgozó pénzügyi intézményekre. A jelenlegi programozási időszakban megpróbáltunk normálsítani bizonyos aspektusokat a rendszerben, mert egy bizonyos szintű normalizálásra szükség van. Tehát aközött akartunk különbséget tenni, hogy a túl sok szabály van, hogy üdvös, de van, hogy a túl sok szabály megakadályozza a pénzügyi eszközök megfelelő végrehajtását. Aztán itt vannak a strukturális alapok, a kohéziós politikán belüli pénzügyi eszközök, amelyeknek elvileg a kockázatosabb projekteket kellene lefedniük. A magánszektor, a kereskedelmi bankok tulajdonképpen meg tudják adni a finanszírozást a KKV-knek, De hogyha minden tökéletesen történne, akkor kiegészítő pénzügyi eszközökre nem is lenne szükség de az exante feltételhez kötöttség és tanulmány rendkívül fontos, ugyanis, hogyha olyan irányba szeretnénk ellépni, hogy csökkentsük a kockázatokat, akkor szükség van az exante felmérésekre, de hogyha túl sokat kell elkészíteni, az is terhes lehet. A 2013-as évben Lengyelországban a managing hatóságok legnagyobb része egy külső céget bízott meg az ex ante tanulmány elkészítésével, és létrejött egy irányvonal, egy guideline azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell elkészíteni ezeket az ex ante felméréseket. Tehát a vezető hatóságoknak meg kellett felelni a guideline-ban kifejtett kötelezettségeknek, hogy megfelelő legyen ez az ex ante felmérés. Ezeket a felméréseket minden egyes operatív program megtárgyalása alatt egy bizonyos időpillanatban kellett elkészíteni, csak hogy a piac sokszor nagyon gyorsan változik. 2008-ban, 2009-ben, 2011-ben és 2012-ben nagyon gyors piaci változások következtek be. Elindítottunk operatív programokat a Lisszaboni stratégia berkein belül, és kidolgoztuk a megfelelő mutatókat, és aztán 2008-ban ugye lecsaptak a pénzügyi válság első negatív hatásai, és nagyon sok minden megváltozott a pénzügyi piacon. A rendszer akkor még elég rugalmas volt, úgyhogy megtaláltuk a megfelelő pénzügyi programokat, amelyek ezeket a réseket be tudták tömni, és amelyek személyre szabottak voltak. Tehát szükség van az ex ante elemzésre. Ám amennyiben a rendeletnek megfelelünk, sokkal több exante felmérésre lesz szükség, és létrejött már egy konzultáns ipar, amely ezeket az exante felméréseket elkészíti, ami nekik jó megélhetést biztosít, de nekem azért aggályosnak tűnik, hogy túlzottan sok ex-ante felmérésre van szükség, és a valódi végrehajtási stádiumban is megjelennek ezek, amikor szerintem ezek már nem megfelelőek. A jelenlegi programozási periódus végrehajtási késlekedésének pontosan ez a bizonytalanság az oka. Pontosan ez. A regionális programoknál a hatóságok nagyon sok esetben nem tudták lezárni időben az ex ante felmérést, és ez okozta a teljes program késlekedését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, önt hallgatva valóban az az érzésünk, hogy ez a rendszer nem működik, akárki akármit is mond. Keromüszó úrnak is meg fogom majd adni a szót, de előtte még Bártel úr. Avez-vous des commentaires à la suite des questions qui ont été posées? Bartel úr, néhány kérdést önhöz intéztek. Kíván ezekre válaszolni? Da ich nicht direkt gefragt wurde, vielleicht doch eine Anmerkung. Mint hogy tényleg közvetlenül megszólítottak, egy észrevételem van. Valóban a finanszírozási eszközöknek a célja, hogy a piaci elégtelenségeket küszöböljék ki, kompenzálják. A közép vállalatok a KKV-k finanszírozásánál. Azonban ez a piaci hiányosság ritkábban jelentkezik. Ugyanakkor nem szabad, hogy a finanszírozási eszközöket egy túlzó szabályozás kiegyenlítésére használjuk. Persze fontos, hogy a pénzpiacokat stabilizáljuk, de az is fontos, hogy a vállalatok piaci létét ne veszélyeztessük a túlzó szabályokkal. Utalok a círre, vagy utalok a Bázelben zajló kockázati norma megközelítésről szóló vitákra. Megítélésünk szerint az itt zajló vita során például a ingatlanra, kivetett eh, ingatlan biztosítékkal eh, adott jelzálók hitelben a biztosíték értékeléséről szóló vita jelentősen megnehezíti a középszintű vállalatok eh, életét, és ugyanez igaz a korrekciós faktorról szóló Bázelben zajló vitára is. Rendben van, mielőtt áttérnénk a második panelre, Keromüsszó úr a jogszabályi keretről beszélt nekünk az imént, és feltettek neki is egy kérdést. Azt is szeretném én megkérdezni tőle, hogy az ilyen operatív eszközök gyakran kerülnek felhasználásra, ezeket a pénzügyi eszközöket megfelelőképpen használják. Tehát ön úgy érzi, hogy ezek ismertek és kedveltek, vagy nem? A válaszom határozott igen. És mindenképpen el kell mondanom, hogy részben az fc nek köszönhető az, hogy meg tudunk felelni ennek az óriási igénynek, amely az egyik típusú eszközzel kapcsolatban felmerült, ezek a KKV-knek nyújtott hitelgaranciák. Több olyan eszközünk is van, amely ennek az igénynek, ennek a keresletnek megfelel. A COSME, a Horizont 2020 és a kreatív vállalkozások és kulturális vállalkozások esetében van még egy specifikus eszközünk. Ez azt jelenti, hogy a bank adja a hitelt, mi pedig egy garancia portfólióval állunk emögött. Nagyon nagy a kereslet erre, és az EFSZ-nek köszönhetően meg tudtunk felelni ennek az igénynek. nagy változtatásokat nem tudunk elképzelni az MFF félidős felülvizsgálatában, de még egyszer mondom, hogy az FC nélkül itt komoly probléma alakult volna ki. Ez pedig azt jelenti, hogy a sikerhez egyrészt kell a kereslet, ami viszonylag könnyen mérhető, Ezután pedig nagyon fontos, hogy valódi hozzáadott értéket tudjunk létrehozni. Igen, mondja az elnök, végre eljutottunk a probléma lényegéhez, hogy amennyiben garanciát biztosítanak a banki hitelekhez, akkor valószínűleg óriási kereslet jelentkezik, de ez most tényleg hozzáadott érték? Válasz? Úgy jöttek létre ezek az eszközök, hogy ezeket megfelelően kalibráltuk, és ezt vizsgálják az ellenőrző és audit szervek is. Ez egy viszonylag kényelmesen megvalósítható eszköz, ugyanis a banktól mi bekérjük a bizonyítékokat, a bankoknak meg kell felelni az általunk állított feltételeknek és paramétereknek, és így tudjuk, hogy ezek valóban olyan hitelek, amelyek a mi garanciánk nélkül nem jöttek volna létre. És ez ugye számszerűsíthető és mérhető. Nyilván ezt tudományosan megbecsülni előre nem lehet, ez egy folyamatos oda-vissza párbeszéd, és így próbálom kiavítani a helyzeten. Elnök, hogyha egyetértenek vele a hölgyek, akik itt ülnek mellettem, akkor lezárjuk ezt a panelt, és a centralizált menedzsmentre fogunk áttérni. Christian Dubari az első előadónk a BPI France részéről. A BPI France a Kezdő Dépôt de Consignation leányvállalata. Dubari úr, parancsoljam, 15 percet kap. Köszönöm, elnök úr. Az én előadásom az a gyakorlati tapasztalatunkat fogja összefoglalni a pénzügyi eszközök tekintetében. Először is a BP France-ról fogok beszélni néhány szót. Ahogy ön is mondta, mi a CDC-nek vagyunk egy leányvállalata, 2013-ban alakítottak bennünket már létező entitások egyesítésével, Hat tevékenységünk van, garanciák, innováció, hitelek, alapok alapja, alacsony befektetés, illetve mid és large camp investment. Um, both in, in, uh... És tehát ez a hat tevékenységi területünk van. A az értékeink között az egyszerűséget, az üzleti barátságot, az optimizmust, a praktikumot szeretnénk kiemelni, és reméljük, hogy ezek az értékek megjelenhetnek akkor is, amikor az EU eszközökkel foglalkozunk. Mi fejlesztési bankként, és erről majd Dominik fog hosszabban beszélni, nevezetesen arról, hogy mi a szerepe a fejlesztési bankoknak a központi finanszírozásban, de én most a 2015-ös közleményre utalnék vissza, amely arról szól, hogy a fejlesztési bankok milyen szerepet játszhatnak az EFSI-ben. Ez kiemelte a, az EU programok támogatásában a fejlesztési bankoknak a szerepét. Eh, ennek a közleménynek egy pozitív aspektusa az, hogy eh, széles eh, definíciót alkalmazott például az üzleti modellek vonatkozásában is, és a közlemény emellett elismerte a fejlesztési bankoknak a helyi ismeretét, mint fontos tényezőt. Emellett a közlemény egy fokozott együttműködést kialakít, a, alakít ki a fejlesztési bankok és az Európai Fejlesztési Bank között, Beruházási Bank között. Milyen szerepe van a fejlesztési banki finanszírozásnak? A, a támogatások azok eh, komoly beavatkozást jelentenek a piacba, és ez eh, járó kockázatok is jellemzik őket. A támogatási mechanizmusok azonban, amennyiben azok eh, pénzügyi eszközökön keresztül valósulnak meg, azok gazdaságilag hatékonyabbak, és nagyobb a hatásuk is, leginkább a leverage miatt. A visszafizetési kötelezettség arra bátorítja a végső kedvezményezettet, hogy odafigyeljen a pénzre akkor is, amikor elkölti, tehát annak visszafizethetőségére is odafigyeljen, illetve a visszafizetett támogatásból további támogatásokat lehet kiutalni, amely egy sokszorosító hatásnak felel meg. Tehát a visszanem fizetendő támogatások egyes területeken szükségesek maradnak, különösen olyan területeken, ahol nagyon súlyos piaci problémák jelentkeztek, mert ott a pénzügyi eszközök nem tudják megoldani nyilvánvalóan az alapvető piaci diszfunkciókat. Ami az EU pénzügyi intézmények végrehajtását illeti, ott a fejlesztési bankok szerepe rendkívül fontos. Nem annyira az, in, az eszközök ö, kedvezményezetjeiként, hanem olyan entitásokként, amely, amelyek összetudják hozni a különböző kapacitásokat, és jobban tudják koordinálni például a magán e, tőkét is. Ez, amit mi szeretnénk végrehajtani e, az EU intézményekkel és eszközökkel való együttműködésünk során is. Ami a központi EU eszközök végrehajtását illeti és a fejlesztési bankoknak ebben játszott szerepét, el kell mondani, hogy a Juncker tervben a fejlesztési bankok az elejétől fogva részt vettek a az Európai Beruházási Bank csoportjához tartozó entitásokkal szoros együttműködésben, és együtt dolgozták ki az új eszközöket is, a különböző platform lehetőségeket, amelyek szerepelnek a jogszabályanyagban is. 2015 májusában aláírtunk egy új megállapodást, amely további hitelezésre irányul. Német partnerünk egy grant programot írt alá a COSME programmal, lengyel kollégáink egy viszontgarancia programot írtak alá 2015-ben, megint csak a COSME-val, ha jól tudom, és a Cseh Fejlesztési Bank pedig COSME szerződés garancia programban aktivizálták magukat. Tehát ezek a, ez a tevékenysége, ezek példák arra a tevékenységre, amit a Nemzeti Fejlesztési Bankok játszanak. Ami minket illet, mi a Workstream setupban vettünk részt az EIB-n belül, részt vettünk az FC rendelettervezet előkészítésében, annak szakmai vitájában, és a mi hozzájárulásunk az 700 millió euróra rúg. Ezeknek egy része hitel, másrészt pedig, a másik fele pedig együttes beruházás az EIF-fel. Most kicsit jobban bele megyünk a részletekbe a garanciaprogramunkat illetően. E, itt azt szeretném bemutatni, hogy hol jelenik meg a hozzáadott érték a pénzügyi eszközökkel való együttműködésünk, mert ugye voltak ezek a korábban létező eszközök is nemzeti szinten. A mi megállapodásunk az EIF egyik eh, első elfogadott tranzakciója volt eh, május 2015 májusában. A Juncker terv eh, KKV ablakán keresztül kapja a támogatást. 420 milliós támogatásról van szó, illetve hitelről van szó a KKV-k, innovatív KKV-k számára. Két alprojekt van, az egyik egy innovációs hitel, amelynek célja az innovációk ipari elterjesztése, tehát egy innovációt alakít ki egy cég, olyan innovációkról van szó, amelyeket korábbi K plusz F programok támogattak. Ezek lehetett a mi programunk is, mert mi is csináltunk ilyeneket korábban. A másik termék pedig egy seed investment loan, tehát egy pénzmag a beruházásokhoz, ez is egy hitel formájában, e, és ezzel gyakorlatilag a magánbefektető körében e, végzendő e, tőkekeresést próbáljuk egyszerűbbé tenni, előmozdítani. Itt láthatók a korábbi termékeink, a bal oldalon a megvalósítás visszanemtérítendő támogatások, illetve risk-sharing instrumentek figyelhetők itt meg, a jobb oldalon pedig a növekedési fázisban vannak növekedési hitelek, amelyeket egyébként kereskedelmi bankok is adnak. És középen volt a termékskálán egy nagy rés, az előbb említett két új termék létrehozása, lehetővé tette ennek a résnek a betöltését, itt az innovációs hitelre, illetve a pénzmag hitelre gondolok, amelyekből következhetnek aztán a konvencionálisabb növekedési hitelek, amelyek egyébként kockázatosabbak, és amelyek nem annyira alkalmasak a pénzügyi kudarcok kezelésére. Uh, and often for uh, young companies. Uh, the feedback... A program feedbackje, a program feedbackje az kedvező, a 62%-át a portfóliónak már kiutaltuk, több mint 700 innovatív céget már most elértünk, és egy további portfólió kialakításában is gondolkozunk. A többi pénzügyi eszközzel eh, foglalkoznék még nagyon röviden. A KKV innovációs granton kívül Creative and Cultural Sector Guarantee nevű programunk is van, erről is már volt szó. Egy eh, midcap garancián is eh, foglalkozunk, ez, ez gyakorlatilag olyan középvállalatok, amelyeknek 500-nál több alkalmazottja van, illetve most elemezzük azt, hogy a jövő gyára hitelt létrehozzunk, amely termelő ipar számára töltene be egy létező piaci részt. Az e IIF NPBs értékpapírosítási kezdeményezés, az ENSZI, eh, ez egy új kezdeményezés, amely megint csak a Juncker tervhez eh, kapcsolódik, és eh, most valósítunk meg az EIB-vel együtt egy társberuházó projektet, a francia alapprogramot úgy hívják, hogy SPI, ez egy jövőorientált befektetési alap, aztán vannak még más equity típusú tevékenységeink, akár állam, államhatárokon átnyúló kockázati tőke jellegű projektek, és nagyjából ezek azok a projektek, amelyekkel jelenlegi portfóliónkban foglalkozunk és egy kicsit kitérve azokra az eszközökre is, amelyeken csak gondolkozunk. Amennyiben van kérdésük, szívesen válaszolok el. Merci. Just une toute petite question. Est-ce que les Köszönöm szépen, csak egy egészen rövid kérdést szeretnénk feltenni. Mindazok a cselekvések, amelyeket az imént említett, ezek akkor is elindultak volna, hogyha nincsenek meg az Európai Uniós pénzügyi eszközök? Vagyis másképp fogalmazva, hogyha nem létezett volna ez az Európai Uniós garancia, akkor mindezeket az operációkat el tudták volna indítani, vagy sem? Ó, hát ez rendkívül összetett kérdés, nem is tudom, hogy hogy válaszolhatnék erre. A preinnovációs, illetve az innovációs hitelprogram kapcsán gondolkoztunk ezen a lehetőségen, de nem voltak meg azok a garancia mechanizmusok, amelyek eléggé szolidak lettek volna, ezért nem tudtuk elindítani, nem tudtuk optimalizálni a lehetőségeket. Itt tényleg egy olyan gap volt, amit sikerült áthidalni. Hát a private equity-knél itt a kollégám prezentációjában megkapják majd a választ, Mivel hasonló a tevékenységünk, megpróbáltunk az Európai Beruházási Alappal közösen dolgozni, és meg is állapítottuk azokat a kvantitatív célkitűzéseket, amiket szeretnénk elérni. Nyilván kellett ehhez külön erőfeszítést tenni, de tulajdonképpen nem változtattunk sokat, de sokkal többet tettünk, mint amire számítottunk. Az első hozzáadott érték kvantitatív jellegű, tehát többet tudunk elérni. Ami pedig az instrumentumok elindítását illeti, amennyiben a jelenlegi instrumentumok működnek, olyankor mindig könnyebb új eszközöket is bevezetni, mert akkor ezek az új eszközök is hatékonyabban működhetnek. Köszönöm szépen, Dominik de Krajank úrnak adok szót. A European Long Term Investors főtitkárának. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy meghívtak, hogy felszólalhatok, hogy itt lehetek. A European Long Term Investors Association most alakítja át az irányítási struktúráját a fő tagjai nem mások lesznek, mint az NPB-k, azaz a Nemzeti Fejlesztési Bankok. Tehát ez az a keret, ahol az ő szerepükről lehet beszélni. Hogyha egyetértenek, négy kérdést szeretnék megfogalmazni, és utána három üzenetet fogalmazok meg, hogyha szabad. Először is. Amikor a npb kről vagy Nemzeti Fejlesztési Bankokról beszélünk, akkor még nincsen egy egységes definíció, nem áll fenn egy egységes definíció, melyről beszámolhatunk. Nincsen tehát egy egységes definíció arról, hogy mi is volnának, mifán teremnének az MPBI-k, a Nemzeti Fejlesztési Bankok általános elemekkel szolgálhatok csupán, nem állítva azt, hogy mindegyik nemzeti fejlesztési bank azonos üzleti modellrel rendelkezik. Általában azonban a következő jellemzi őket. Általában köztulajdonban vannak és közellenőrzés alatt állnak. De ugyanakkor kereskedelmi tevékenységet folytatnak, és felelősségteljes bank üzletet folytatnak, ez teszi őket olyan különlegessé. Céluk nem a profit term termelés, hanem az EU politikák, szakpolitikák előresegítése is. Óriási különbség van a policy és a politics között. Ezek a, az intézmények politikailag függetlenek, vagy legalábbis így kell, hogy legyenek, és ilyen módon könnyebben tudnak a projektek között választani. céljuk nem az, hogy versengjenek a piacon, hanem sokkal inkább, hogy a piaci hiányosságokra adjanak választ. Ez lehetőség, lehetővé teszi számukra, hogy kontraciklikus szerepet játszanak. Két módon járulnak hozzá az értékteremtéshez. Egyrészt speciálisan tudják értékelni a beruházások közértékét, a közkész számára fennálló értékét, és ez megkülönbözteti őket a beruházás pénzügyi megtérülésétől. Itt pedig a köz érdek érvényesülését vizsgálják meg. Második fő előnyük pedig a tanácsadó képességeikben rejlik, a piacot gazdagíthatják tehát jó tanácsokkal arról, hogy hogyan kell a projekteket strukturálni, és persze finanszírozási forrásokhoz juttatni. Nem mindegyik nemzeti fejlesztési banknak azonos az üzleti modellje, mindegyik a hosszú távú beruházásokban érdekelt. Voltak éppen egy metaforával, egy képpel élek, a híd, az MPBI, mint híd, amely egyrészt a magánoldal, másrészt a közoldal között hidat teremt, hidat ver. Én több mint 30 éve dolgozom a fejlesztési bankokban, és azt mondhatom, hogy ez egy nagy kulturális különbség a fejlesztési bankok és a piaci bankok között. Itt szükség van a hídra. közel vannak a fejlesztési bankok a helyi szereplőkhöz, a kis és középvállalatokhoz, a helyi keretekhez és hálózatokhoz. Ez az ő alapvető területek, és ilyen módon gyorsabban segíthetnek a piaci hozzáférés felgyorsításában, hiszen nagyon nehéz Brüsszelből vagy Luxemburgból a sok százezer kis és középvállalatot elérni. Csak úgy lehet őket elérni, hogyha valóban az egyes országokban fejlesztési bankok működnek. Majdnem minden tagállamban van már NPB, Nemzeti Fejlesztési Bank. Egy-kettő tagállamban most alakítják ki őket, és tényleg alig egy-kettő marad, amelyben még nincs ilyen Nemzeti Fejlesztési Bank. Tehát amikor az EIB azt mondja, hogy lending, blending and advising, kihelyezni, projekteket összekapcsolni és tanácsot adni. Nos, hát valóban ez a három a fejlesztési bankok feladata. Nagy tapasztalatot gyűjtöttek, most már több mint húsz éve <clears throat> ha ér, tevékenykednek. Nem akarom az összes pénzügyi eszköz nevét felsorolni az idő kezdetétől kezdve, de fontos, hogy mégis nagy tapasztalatokat szereztek ezekkel a projektekkel. Röviden szólnék az fc ről az Európai Beruházási Terv, stratégiai beruházási tervről, amely szabályozási szempontból nem pénzügyi instrumentumot. Valójában az, de a kiinduló jogszabály alapján nem, hiszen a nemzeti fejlesztési bankok FC-hez való hozzáférését ideig elutasították, éppen ezért három együttműködési lehetőség rajzolódik itt ki. Egyik a nagy projektek társfinanszírozása. Ez ugye a kis és középvállalatokra nem vonatkozik másodszorban a közvetítés az EIB és az EIF és a KKV között, és a harmadik együttműködési lehetőség, de ez számomra még nem teljesen világos, hogy ez mit is jelentene, az, hogy platformokon keresztül működhetnek együtt. A platform egy olyan szó, amely számomra sokkal inkább csak az együttműködés lehetőségét vázolja fel, de a platform itt a finanszírozás világában ma még nem valóság. Végezetül pedig részt vehetnek, participálhatnak az európai beruházási hálózat vagy hab tanácsadó tevékenységében. Ennyit a helyzetről. Most elmondom a négy kérdésemet is. Első kérdés. Miért használjuk az EU központi költségvetését arra, hogy az EFSZ-t útjára indítsuk, és miért ne a strukturális alapokat vagy a tagállami költségvetést mobilizáljuk a célra. Erről már többször volt szó. Arról már többször volt szó, hogy a strukturális alapokat a pénzügyi instrumentumok számára nem használják fel kellőképpen, egyszerűsítenék el a szabályokat, ezt itt többször hallottuk. A szabályok egyszerűsítése abszolút elkerülhetetlen. hiszem, hány olyan szereplő van a piacon, akik nem fordulnak a pénzügyi eszközökhöz, mert ezek megszerzés, a pályázás és az ellenőrzés túlontúl bonyolult. Egy szóval, egy szlájddal mondva, azt mondhatjuk, hogy az FC alap modellje, vagy az FC rendszer, ezt baloldal látják, ahol ugye az EIB junior pozíciót fogad el, és a magánágazat senior pozíciót fogad el. Ez replikálható volna a struktúrális alapokkal, um, uh, és itt uh, például az EIB szerepét a Nemzeti Fejlesztési Bankok játszhatnák. második kérdésem, hogyan lehet a magán ágazat uh, gyakran sűrű és átláthatatlan sűrűjében, valóságában a hozzáadott értéket elérni az FC stratégiai bizottságai törődnek-e kérdés megválaszolásával, de teljesen világos, hogy az EIB-nek az úgynevezett kockázatosabb special activity-ket kell folytatnia, úgy, hogy a kihelyezett tőke állomány volumene nem nő. Hiszen helyesen olyan performanci indikátorokat dolgoztak ki, amelyek az eredményre és nem a kihelyezett összegre koncentráltak. Aztán a mpb k számára, tehát a fejlesztési bankok számára nagyon fontos, hogy meghatározzák a pénzügyi instrumentumokban a saját szerepüket annak érdekében, hogy nehogy már véletlenül a magánágazat szerepét játszák. Még akkor is, hogyha az, N, az EIB a nemzeti fejlesztési bankoknak kínál szenior pozíciót, hát ez egy értelmetlenség, hiszen ezt a szenior pozíciót a magánágazatnak kellene elfoglalnia, és sokkal célra, célra vezetőbb volna, hogyha valamilyen EU garanciához férnének hozzá ezek a fejlesztési bankok, és nem ez az FC rendszer volna célra vezető. De jelzem, hogy nem biztos, hogy a hosszú távú befektetők szövetségének minden tagja egyetért velem. A harmadik kérdésem az, hogyan biztosíthatjuk azt, hogy azokat a tagállamokat és ügyfeleket érjük el ezekkel az eszközökkel, akiknek a legnagyobb szükségük van, szükségük van rá. Azt hiszem, hogy a politikai kockázat kérdése nagyon fontos. Itt én egyetlen intézményi befektetővel sem találkoztam, aki ezt a kérdést nem mint a legfontosabb prioritás kérdéseként vetette volna föl, akkor, amikor bizonyos régiókban akar, tervez beruházni, befektetni. Tehát a stabilitás kérdése a legfőbb kérdés. Ahhoz, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, a nemzeti fejlesztési bankok és intézmények szerepét kell hangsúlyozni, ők férnek hozzá messze a periférián lévő régiókhoz, ügyfelekhez. A negyedik kérdésem az, hogy hogyan biztosíthatjuk, hogy a legkisebb vállalkozásokat is elérjük. Hát igen, a szlájdon a számadatokat nem tudjuk olvasni sajnos, de a számokat hogy olvasom fel. A kedvezményezett cégek, az Európai Unióban lévő cégek 92,2%-a mikrovállalkozás, a foglalkoztatás 29%-át és a GDP 29%-át képviselik ők. 21%-át. Tehát ne feledkezzünk meg a mikrovállalkozásokról, feltűnt nekem, hogy a programokban a mikrofinanszírozási EU programokat, az EASY meg a Progress programokat nem is említik, szóval ne feledkezünk meg se a mikrovállalkozásokról, se a mikrovállalkozások a célba vevő EU programokról, és egy új platformot, az Ellenos platformot indítják hamarosan útjára, és azt hiszem, hogy erre figyelni kell majd. Következtetésem három pontban először is. És ezt már lengyel kollégám mondta, említette. Fontos, hogy differenciáljunk tehát hogyha nem teszünk különbséget a pénzeszközök és a támogatások között, akkor nagy hibát követünk el, hiszen a különböző ellenőrzések, a jogosultság, más-más a, a piaci hitel és a valamilyen támogatási alapú hitel között és ilyen módon az ellenőrző és beszámolói eszközök kapcsán az aránytalanságot is ki kell küszöbölni. Van egy másik példám. hogy az alapok, arról, hogy az alapok újra felhasználása kapcsán miért dúlt egy ilyen nagy vita. Hát azért, mert felmerült, hogy ezeket az alapokat esetleg nem támogatási formában használja fel. A második főzetem, üzenetem az egyszerűsítés és a rugalmasság, itt csak megismételhetem az előttem szólókat. Egyre több eszköz van a piacon, és hogyha az ember elgondolkozik azon, hogy vajon nem fedik -e ezek át egymást, és ilyen módon akadályozzák meg, hogy a kritikus tömeg létrejöjjön, és a szinergiák létrejöhessenek az egyes eszközök között. Rengeteg különböző szereplő van, van itt a bizottság, a tanács, az EIF, az EIB, az Entrusted Entitik, Nemzeti Fejlesztési Bankok hosszú lista. És mindenkinek megvan a maga szabályrendszere, és a szab maga jog alapján áll. Tehát nagyon nagy a veszélye annak, hogy ezek az intézmények tevékenységükben korlátozzák, hogy nem mondjam, akadályozzák egymást, és ha nem is akadályozzák egymást, fennáll a veszély annak, hogy a tranzakciós költségek a különböző szabályok miatt túl magasak lesznek. Szóval a következő MFF előkészítése során az egyszerűsítés és a hozzáférés könnyítése nagyon fontos. Miért nem a kkv szempontjából vesszük ezt szemügyre? Ezt a kérdést. Ez volna az üzenetem. Vegyék innen, nézzék innen. A harmadik üzenetem, használjuk jobban a nemzeti fejlesztési bankokat. Ők egy nagyon hasznos alulról fölfele építkező megközelítést érvényesítenek eh, a top-down fölülről lefele rákényszerítő megközelítéssel szemben, és így kontinuitást, folyamatosságot lehetne teremteni. Fontos, hogy ezeket az intézményeket alkalmazzuk, és persze az intézmények, a fejlesztési bankok, az entrusted entity ezekkel való azonos bánásmódot érdemelnek. Köszönöm. Merci, alors. Köszönöm szépen. Kérném a kollégákat, hogy jelezzék, hogyha szeretnének hozzászólni. Igen, van kérdésem. Remek előadás volt, nagyon jól artikulált, nagyon érthető. Egy rövid kérdésem lenne. Beszéltünk a politikákról, illetve beszélt ön az NPB-k politikáival. Ki irányítja ezeket a politikákat? hiszen mindannyian tudjuk, hogy a befektetési bankok nem a politikus módon működnek, ezt tudjuk, ezt így el is kell fogadni, csak szeretném megtudni, hogy honnan jönnek ezek a politikák, tehát milyen szinten politizált a Nemzeti Fejlesztési Bank, ezt szeretném megkérdezni. Egyéb hozzászólás? Rendben. Úgy gondolom, hogy az előadások üzenete leginkább az egyszerűsítés irányába mutat. Természetesen mindent meg kell tennünk az egyszerűsítés érdekében. Aztán a szabályok stabilitása mellett foglaltak állást, hiszen így lesz csak átlátható a rendszer, és így lesznek a hitelek is elérhetőbbek és megbízhatóbbak, hogyha ezeket hosszú távra lehet tervezni. Mindaz alapján, ami elhangzott, az is egyértelműen kiderült, hogy ez nem könnyű létrejött nagyon sok eszköz az Európai Unió szintjén, amelyeket kifejezetten a KKV-knek szánunk. A bankok léteznek, a közvetítők léteznek, a kérdés az, hogy ki viseli a végső kockázatot. Az volna a kérdésem, hogy önök szerint nem jött létre egy valódi mobilizáció, amely megállíthatja ezt a hitelégséget, amivel az elmúlt évtizedben szembe kellett néznünk? Az önöknek nem az a véleménye, hogy itt vannak ezek az új eszközök, hogy valamennyire a bizalom is helyreállt, úgyhogy felgyorsul egy kicsit ez a folyamat. Nem gondolják? Vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy a bankok számára ezek jó operációknak számítanak, mert garanciával hitelt nyújtani nyilván jobb, mint garancia nélkül hitelt nyújtani. A köz, illetve az állami beruházások számára szintén nagyon fontosak ezek a megoldások, és a, és a köz, illetve az adósságok is csökkenhetnek. hogy ki a főnyertes ennek a folyamatnak, hát valószínűleg az Európai Beruházási Bank. De a mindezt a jó ügy érdekében teszi. Köszönöm. Úgy látom, hogy más nem kér szót. Úgyhogy visszaadom a szót az előadóknak, hogy kiegészítsék, ami eddig elhangzott, illetve elnézést valaki mégis szeretne kérdezni, tessék. Köszönöm. Lenne egy kérdésem van. A Regionális Fejlesztési Bizottságnak vagyok a tagja, és egy végrehajtási jelentésen dolgozunk. Ennek egy fontos része a pénzügyi eszközök végrehajtásával kapcsolatos. Ezért is találtam ezt a meghallgatást rendkívül hasznosnak az ottani munkám szempontjából, illetve szerintem releváns a mi bizottságunk munkája szempontjából is. Sokat beszéltünk erről, a végrehajtásról, a bizottsággal és a tagállamokkal, és mindig ugyanarra jutunk, hogy nem eléggé célzott, túl van szabályozva, állandóan változik, stb. Önök azonban gyakorlati szereplők. Szeretném tudni önöktől, hogy melyek azok a konkrét, nagyon gyakorlati akadályok, amelyek amelyek problémát okoznak, például az állami támogatásokról szóló szabályozás, annak tilalma, vagy Horvátországban azt látom, hogy ha innovációt támogatunk, akkor a KKV-k és a helyi önkormányzatok kaphatnak 50% finanszírozást, ugyanakkor a pénzügyi eszközök a másik 50%-ot nem teszik lehetővé, mert akkor állami támogatási szabályokba ütközünk. Ugyanez igaz a közbeszerzéseknél is. Mit tehetünk annak érdekében, hogy tényleg megváltoztassuk a rendszert, mert amikor állandóan az egyszerűsítésről, illetve a standardizálásról beszélünk, még mindig nem látom, hogy hogy jutnánk el a célig. Mert mindig lesz egy olyan rendelkezés, amely akadályoz ebben. E, talán itt ezen a szakpolitikai szinten lehetne bizonyos lépéseket tenni a probléma orvoslására. Sí. Akkor ez egy, e, ez egy olyan kérés, kívánság, amit állandóan hallunk e, gyakorlatilag minden nap, hogy egyszerűsíteni kell Európa, el van ásva mindenfajta szabályokban, a nyakig, nyakunkig érnek a, a, a szabályok, és amely probléma nyilván megoldandó, és egyfajta tehetetlenség érzetét kelti, és hát ugyanez igaz a rendeletre is, az egyszerűsítéshez nem is kell pénz. A lényeg az, hogy hatékonyak legyünk, de Minden esetre ezt a kezdeményezést támogatnunk kell. Dübari úr, illetve De Créanc úr, úrtól akkor azt kérem, hogy reagáljanak a két kollégának, illetve az én megjegyzésemre, illetve kérdésemre itt most ennek az utolsó szakaszában ennek a meghallgatásnak, mielőtt még lezárjuk ezt. Ami az állami támogatások kérdését illeti, e a szabályozói keretet e, akkor alkalmazzuk, amikor az állami támogatás megítélésre kerül, és ott e, elég jól körülírt szabályok vannak, amelyek megengedik azt, hogy bizonyos területeken, a legkockázatosabb területeken támogassuk a vállalkozásokat, együtt akár a magánszektor szereplőivel is. Tehát eh, megvan a keret, nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy egyesek eh, gondolják, nyilván lehet rajta javítani, eh, és mielőtt átadom a szót Dominiknek, azt gondolom, hogy a KKV-k, illetve Európa közti hát, kapcsolat, illetve pénzátvitel mindenképpen egy olyan probléma, amely egyszerűsítést igényel, és egy másik kihívás az az, hogy a központi eh, rendeleteket az nemzeti eh, problémákhoz kell igazítani, ami eh, lehetővé tesz bizonyos szinergiákat is, de mindig, mindig okoz nehézséget is kialakítani leverage hatást például, odahatni, hogy minden jól működjön. Ez, ez nem könnyű, mert ezek európai szinten születtek ezek az eszközök, és amikor születnek, akkor nem feltétlenül vesznek figyelembe, illetve nem is tudnak figyelembe venni 28 különböző igényt, tehát a végrehajtásnál lehet elérni eredményeket akkor, hogyha minden országnak rugalmasságot tesznek lehetővé ezek a, az eszközök, és ez például a, lehetővé teszi azt, hogy hozzáigazítsuk az ország igényeihez az adott eszközöket. Ez egy irányítási kérdés is. Nálunk két tulajdonos van, az eszközök nem számunkra készülnek, a tulajdonosokkal együtt dolgozzuk ki az eszközöket, és a regionális tanácsokkal is együttműködünk, gyakorlatilag egyfajta szolgáltatást nyújtunk olyan régiók számára, amelyek egyébként másfajta irányítást is végeznek, és most legyen szó állami, nemzeti vagy helyi szintről, ez nálunk így van. A régiók természetesen más rendelkezéseket is alkalmazhatnak a támogatásra, de igen, vannak nagyon specifikus helyi igények és problémák, és azokra. Monsieur de Créancourt. Yes, uh, thank you. Krajankur úr, köszönöm az a kérdé, arra a kérdésre, hogy ki irányítja a politikáját a nemzeti fejlesztési bankoknak, nos, az egyes országok kormányai általában. Ezek határozzák meg a küldetést a nemzeti politikájukkal összhangban, akkor, amikor egy pénzügyi eszköz az EU-ból érkezik, eh, akár megosztott, akár központi, eh, akkor valójában az EU szakpolitikája az, ami a legfontosabb sorvezető, és remélhetőleg nincs ellentmondás a kettő között. Egy dolog egyértelmű, az az, hogy ezek a, az intézmények nem a pénzügyi eredményt, a profitot fogják a középpontba állítani, ami a nagy különbség egyébként a fejlesztési bankok és a kereskedelmi bankok között. Ami pedig az EU szintet illeti, igazándiból elnök úr, ön már szinte válaszolt, és igazándiból nem is lehet ezt kérdésnek tekinteni, de az biztos, hogy egy sorokból fontos az európai szint, gondoljanak csak azokra az aspektusokra, amelyek eh, nem feltétlenül eh, a KKV-kra eh, vonatkoznak, hanem inkább infrastruktúrális jellegűek, de ez a tőkepiaci unió, ez nyilvánvalóan nagy hatással jár, csak úgy, mint a bankunió, nagy hatással jár a KKV-kra is, ehm, hiszen vannak olyan műveletek, amelyek egy országot érintenek, de máshonnan erednek. Aztán ott van az értékpapírosítás, ami EU piaci szinten, ha nem történik meg, akkor lehet, hogy meg se éri. Does this, actually answer the question? És felmerül a kérdés, hogy ez a probléma. Who am I to give an answer to that question? Erre én nem tudok válaszolni. Obviously, obviously the European Investment Plan. Nyilván az FC, a Juncker terv, az nem csak pénzügyi eszközöket bocsát rendelkezésre, hál' Istennek nem csak pénzügyi eszközöket bocsát rendelkezésre. A legfontosabb pillér az a strukturális reformokról szól, illetve az a beruházási keret, amely a beruházók számára lehetővé teszi, hogy megjelenjenek, de ezen kívül ott vannak még a bázeli szabályok, illetve a tőkekövetelményekre vonatkozó szabályok, amelyek a bankok deleverage-ét lehetővé tették, és hát ennek az, ennek az érmének két oldala van. Ami pedig a, zakadályokat illeti, Düberi úr mm, egy piaci szereplő szemszögéből válaszolt, ugyanakkor én nem azt gondolom, hogy eh, itt a, eh, állami támogatással vagy közbeszerzéssel van külön-külön probléma, hanem talán az, a szabályok összességét kell nézni. Nem tudom, orientation paper, vagy mi neve, minek volt a neve annak a, az iratnak, amely arról szólt, hogy a strukturális alapokat hogyan lehet az EFSI-vel párosítani. És igazándiból nem tudtam végigolvasni, fejfájásom lett tőle eh, 4-5-6 olyan nagy intézményünk van, amely tényleg jelenleg, amelyek a személyzettel rendelkeznek, hogy, hogy ezt fel tudják dolgozni, de egy kisebb országban egész egyszerűen nem tudják feldolgozni ezt a sok szabályt. De vegyünk egy másik szélsőséges példát, a mikrofinanszírozás. Ugye a mikrofinanszírozás intézetek általában 5-15 embert jelentenek, és azt kivárják el tőlük, hogy aláírjanak egy szerződést egy EU intézménnyel, és nekik nincs saját ügyvédjük. Tehát nekik már az ügyvédet is fizetni kell. Olyan kicsi szervezetekről van szó, amelyeknek nincs saját jogtanácsosuk. És aztán lehet, hogy az egészben nem is vágnak bele. Azt mondják, hogy jó ötletnek tűnik, de iszonyú sok pénzbe kerülnek. Köszönöm az unió, az unió itt is munkahelyet teremt, vagy legalábbis munkát, mert a különböző szakértelmeket sokszorosítani kell, előkészíteni a különböző anyagokat, és megfelelni a bizottság kívánságainak, és ez munkahelyeket teremt. Igaz, hogy egyfajta normatív hisztériát látunk nem síl rezultát. Mindenki azt mondja, hogy be kell tartani a szabályokat, még akkor is a katasztrofálisak a következmények, ezt a kultúrát kell nekünk eh, megváltoztatni. Ezzel lezártuk ezt a második panelt, és a végső vita következik, amelyet eh, két tízperces beszéd fog megkezdeni, és mivel kicsit, kicsit le vagyunk maradva, tényleg nem adok több időt tíz percnél, Simus May, aki versenyképességi tanácsadó, a Public Banking Forum of Ireland részéről, illetve az International Small Business Alliance alapító tagja. Ezt követően Remi Sarié következik, aki az Európai Beruházási Bank részéről fog majd beszélni. Mai úrnak adom meg a szót, öné a szó. Yes, indeed. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman, for uh, uh, allowing us the opportunity. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Izgalmas délután volt ez a mai Persze én többet, több információval rendelkezem az ír bankokról, mint más ország bankjairól. Hosszú évek óta a kisvállalkozások finanszírozásával foglalkozom. A pénzügyi eszközekről és az EIB-ről hallgatva az előadásokat azt mondhatom, ez igen bátorító, amiről hallottunk. Senki munkájában nem látok hibát, de, most jön a nagy de, Írországban a kis és középvállalkozások finanszírozásával komoly problémáink vannak. Csak hogy világosan lássak az ír közgazdaság tényeit, hogyha a külföldi működő tőkét eh, kivonjuk, pontosan tudják sokan, hogy, eh, vagy sokan azt gondolják, hogy eh, adóparadicsomként működünk. Igen, hát sokan ezt mondják. Hát ez szépen van mondva, hogy a multinacionális cégek számára Írország egy adóparadicsom volna. Nem ezt mondtam, elnök úr, csak azt mondtam, hogy sokan úgy ért el, érvelnek, hogy ez egy adóparadicsom volna. De mindesetre, hogyha kivesszük az ír gazdaságból a külföldi működők tőkét, akkor az ír gazdaság tényleg térdre kényszerül. Az ír bankpiac és Németország bankpiaca nem összehasonlítható. Írországnak nincsen közkézben lévő bankja, nincsen közösségi bankja, vannak hiteluniók, amelyek nagyon korlátozottak, akik a KKV-knak és a KFT-knek nem helyezhetnek ki. 200 ezer euróban korlátozott a kihelyezési volumenjük, és nem helyezhetnek jelzálók hitelt. A ír bankok összeomlása az ország szociogazdasági szövetére való kihatással drámai volt hogyha ezeket a pillér bankokat most újra lábra akarjuk állítani, és lehetővé teszük számukra, hogy Európában a legmagasabb kamatokat helyezenek ki a jelzálogokra és a KKV-knek adott hitelekre. Hát ez kontraproduktív, ez a mikrocégeinket, a KKV-inket nem fogja helyzetbe hozni. A probléma az, hogy nagyon kicsi ország vagyunk, és a két és fél pilléres bankok, hát ez agyrepesztő, amit ezek csinálnak. Hetente száz meg ezer kis cég megy tönkre, még akkor is, hogyha a tulajdonosok több pénzt ajánlanak, mint a Bolcher Tehát, hogy miért adják el a bankok ezeket a kis vállalkozásaikat, és honnan kerülne ez finanszírozásra, ezt nem tudjuk. A Transparency International ez a világméretű elismert eh, cég azt mondta a bankok összeomlásáról Írországban, a rossz szabályozás, a gyenge felügyelet eh, és a rossz igazgatás vezetett eh, a, és a jogi, a legális korrupció ide tartozik a state capture, vagy pedig a nepotizmus jelensége. Tehát voltak éppen a magánérdekeket, semmint a közérdeket szolgálják a szabályozók. Ez tehát az írországi probléma leglényege. Ezért tettem fel korábban a kérdést az ERU, az, az ír stratégiai beruházási alapról, illetve a stratégiai bankszövetségről Írországban. Hiszen ez a pénz nem oda kerül, ahol erre szükség volna a kis és középvállalatokhoz. Nem a Stratégiai Bank Szövetség Írországban, az EIB-n és az Ír Nemzeti Bankon keresztül jut a pénzhez, és voltak éppen ez egy hitelkartelt alakít. Nagyon kevés ember van Írországban, akiknek nem, gyűlt volna meg a baj a bankokkal. És a stratégiai Bank Corporation pénzhez azt aztán végs, végleg nem lehet hozzájutni. Az, Euró, az ír stratégiai beruházási alap az európai alapokat adja tovább harmadik feleknek, további beruházóknak. De a pénz pénz 12-15 százalékkal helyezik ki tovább, de van, ahol 20%-os kamatot kérnek. Ez pedig nem működik, a kis és középvállalatok Írországban a legmagasabb input költségeket fizetik egész Európában, és a 15 12-15 vagy 20 százalékos kamatot egyszerre nem tudja kifizetni. Van persze más lehetőség is, és úgy tűnik, hogy Írországban mi erről nem annyira akarunk beszélni, ez pedig az volna, hogy bevezessük a public banking és a community banking rendszerét. Nagy hatása volt rám azt, amit Németországban hallottuk. Tudjuk, hogy a német gazdaság 70%-át a közösségi és a közbankok rendszere finanszírozza. Írországban azonban a bankok 95%-a most kapaszkodjanak meg két és fél pilléres bank. Ezek pedig eh, mind eh, kapzsik, eh, inkompetensek, és bizony csődbe is mentek a válság során. Hogyha nem alakítunk ki valami új rendszert, a mikrovállalatok és a, közö, és a KKV-k nem kapnak finanszírozást, a hiteluniók, erre már van példa, a hiteluniók nagy szerepet játszhatnak az új bankrendszer kialakításában, de a kérdés felmerül, hogy az egymást követő kormányok miért korlátozzák a hiteluniókat, és miért korlátozzák az általuk végrehajtható tranzakciókat. 5 milliárd euróval rendelkeznek, amelyet nem tudnak kihelyezni a hiteluniók. Az itt ma, ma elhangzottak kapcsán teszem fel a kérdést. Nem volna valaki, aki segítene, áttekintene az írószági struktúrákat, és segítene abban, hogy egy alacsony költségű, nem profitorientált közösségi bankrendszert alakítsunk ki, amely ír volna a vidéki Írország problémáira, segítene a KKV-knak, és összességében az igazi ír, törzsökös és eredeti ír gazdaság malmára hajtaná a vizet, már amennyiben a gazdaságnak van malma. Tehát, hogyha valaki ebben tud segíteni, akkor ezt megköszönnénk. Köszönjük szépen, Máj úr, köszönjük, hogy bemutatta ezt a bankrendszert, amelynek úgy tűnik, hogy vannak problémái a hitelek elosztásával kapcsolatban a kkv területén, ugyanis a kamatok sokszor egyszerűen kizáró jellegűek. De még Remi Sáriét is meg kell hallgatnunk, talán ő majd az előadásában megosztja velünk hogy zöggenőmentesen működik-e a rendszer, bizonyos államokban legalábbis. Sária úr parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy mi is hozzájárulhatunk ehhez a meghallgatáshoz. Rimi Sárié vagyok, az EIF-nek dolgozom, ami ugye az EIB-hez tartozik, 30%-ban pedig a bizottsághoz. Az EIFM belül azon az osztályon dolgozom, amely a pénzügyi eszközökkel dolgozik, folyamatos együttműködésben dolgozunk az Európai Bizottsággal ezen a területen. Az enterprise al a Kozméval és a 2020-as horizonttal fog, foglalkoztunk, az EASY-vel is, az EFSI-vel, valamint a Juncker terv is hozzánk tartozik. Az EIF és tulajdonképpen az egész EIB csoportos entitások nagyon komolyan fókuszálnak a KKV-knek való támogatás nyújtásra. Vannak kutatói csoportjaink, amelyek évente kétszer felmérik azokat a problémákat, amelyekkel a KKV-knek szembe kell nézniük, és itt mindig kitérnek a támogatási problémákra is. Tulajdonképpen a következtetések nagyjából mindig ugyanazok. A KKV-k folyamatosan finanszírozási problémákkal kell, hogy szembenézzenek, amikor banki hitelt szeretnének felvenni, még akkor is, hogyha a projektjük jó, problémákba ütköznek. Hogyha nincsenek meg a garanciák, akkor enélkül rettenetesen nehéz hitelhez hozzájutniuk. A tőke oldaláról tudjuk, hogy alultőkésítettek az európai KKV-k. Amikor a kockázati tőkéről beszélünk, kb. 4 milliárd euró ez évente, ez az egész Európai Unióra vonatkozik, az USA-ban ez 50 milliárd per év, tehát a kockázati tőke mozgósítása több mint tízszer nagyobb az USA-ban, mint az Európai Unióban, és hát ez nyilván kihat arra, hogy a KKV-k miért jutnak olyan borzasztó nehezen hozzá a hitelekhez és a támogatásokhoz. Az EIF-en belül mi ugye nem közvetlenül, hanem közvetetten dolgozunk a KKV-kkel, tehát megvannak a partnereink, amelyekről az imént már beszámoltunk, a promóciós bankok, a fejlesztési bankok, kereskedelmi bankok, a garancia intézetek, és úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy nagyon jól tudunk velük együttműködni. Szükség is van erre a remek együttműködésre az európai finanszírozási eszközök jó működtetésének érdekében. A 2015-ös évben az EIB-n belül 28 milliárd euró jutott el a KKV-k oldalára. Ez összesen 240 ezer KKV-t jelent, több mint 5 millió embert. Tehát ez valóban nagyon jelentős eredmény. Az európai finanszírozás, illetve az európai pénzügyi eszközökről el kell mondanom, hogy nagyon jól működnek ezek az eszközök, jó eredményeket mutatnak. Inkább költségvetési problémáink vannak az Európai Bizottság szintjén. Ez különösképpen igaz a COSME esetében. A COSME-nek elvileg kockázatosabb KKV-kat kellene támogatnia, olyan KKV-ket, amelyek rettenetesen nehezen jutnak hozzá banki, fite, banki hitelhez, ezeket kellene támogatnia. Az innovatív KKV-ket támogató eszköz szintén rendkívül fontos, hiszen az innováció az európai jövő letéteményes és nagyon jó munkahelyteremtő eszköz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy most ebben az időszakban, amikor ezt a vitát lefolytattuk, 500 KKV kapott támogatást, és azt hiszem, hogy ez igen nagy szám. A Juncker terv és az EFSI kapcsán azt tudom elmondani így a 9 hónap távlatából, de azért mindenki mindenkinek szeretném elmondani, hogy ez egy 36 hónapos program, és akkor most 9 hónap távlatából tudok nyilatkozni. 93 milliárd euróról van egyelőre szó, ami pedig azt jelenti, hogy jól követjük a kitűzött célokat. Az a KKV-s ablakkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy körülbelül egy évvel a tervezett cél előtt már végrehajtjuk a teljes végrehajtást. A, a KKV ablak Málta és Ciprus kivételével a többi 26 tagállamban már működik, vagy pedig lefedésre kerül. Írországban a Bank of Ireland részesülhet ebben a pénzügyi eszközben, hogy hitelt tudjon nyújtani KKV-knek. Ez összesen 137 ezer KKV-t fed le, és mindez még nem ért véget, a program teljes végrehajtása még várat magára, és mivel a bizottságtól több támogatást kaptunk, a kapacitást is növelni tudjuk. Garancia szerződést írtunk már alá több mint 70 pénzügyi közvetítővel, és 60 magánpénzügyi alappal. Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Németországban és Olaszországban különösen jól működnek ezek az eszközök. Hogyha az egyfőre jutott támogatást nézzük, akkor Szlovénia, Észtország és Luxemburg vezet. Még mindig nagyon sok igénynek kell megfelelnünk, különösen a mikrofinanszírozás és a tőkésítés területén, úgyhogy itt további együttműködésben vagyunk a bizottsággal és az EIB-vel. Az EFSI alatt egy új eszközt szeretnénk kidolgozni, a mikrofinanszírozás területén, illetve a tőkésítés területén, és lesznek majd új eszközök, amelyek nem sokára elérhetőek lesznek a Kreatív Európa, illetve a kulturális KKV-k számára. És itt rendkívül fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy a keret igen hatékonyan működik, nem mindig egyszerű, és például, hogy miért kérjük a bankoktól azt, hogy az érintett KKV címét vagy irányító számát eljuttassa a bizottsághoz, hát ez az auditokhoz kell, hogy az auditot megfelelőképpen végre tudják hajtani. Nyilván teher a bankok számára mindezt az információt eljutni, de erre szükség van. A legfontosabb finanszírozási eszközök azok az eszközök, ahol a KKV-k a bizottság segítségével, illetve a pénzügyi közvetítők képviselőivel találkoznak, hogy közösen megtalálják az Európai Unió számára legjobb megoldásokat. Ez az innovatív, illetve a kulturális KKV-k esetében különösen jól működött. Ugye eljönnek a KKV képviselői, és azt mondják, hogy elmentem a bankba, és a bankártól azt hallottam, hogy ő nem érti, hogy hogy működik a KKV-nk, nem tud támogatást adni, nem tudja megmondani, hogy mennyire lesz megtérül ez a vállalkozás, hogy működik a kulturális ipar, és akkor a kulturális KKV-knak garanciára van szükségük, hogy hitelhez jussanak hozzá. Meghallgatván a mai előadásokat, az egyértelműen kiderült, hogy a share management, illetve a centralized management eszközök között óriási különbségek vannak. A megosztott menedzsment inkább a strukturális alapokhoz és az ezifekhez, vagy a CPR-hez kapcsolódnak, Ezeket tulajdonképpen a támogatási, a grant sémákhoz dolgozták ki, és ezért a pénzügyi eszközökre egy kicsit nehézkesen alkalmazhatóak. Languedoc-Roussillon megyében, Franciaországban például nagyon jól működik, de vannak kevésbé jó példáink is. A pénzügyi eszközöket összességében rendkívül hasznosnak találjuk, a garancia intézmények és a bankok irányából elindult óriási kereslet is ezt bizonyítja. Amikor az KKV-k szintjén új hitellehetőségek nyílnak meg, akkor az munkahelyteremtéssel jár, minden esetben éppen ezért ezeket maximálisan támogatni kell. Köszönöm szépen! Köszönöm, Sárié úr, köszönjük, hogy beszámolt a tapasztalatairól. Lassacskán a meghallgatás végére érünk, úgyhogy Gardia Zabal és Réda asszonytól szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudnánk összefoglalni az elhangzottakat. Ezt rendkívül érdekes meghallgatást tehát hogy az Európai Unió képes-e megfelelni a célkitűzéseknek a KKV-k támogatásának kapcsán. Azért, hogy munkahelyeket teremtsünk és gazdasági fejlődéshez jussunk el. Köszönöm, elnök úr, szeretném megköszönni az összes előadónak, hogy eljöttek ide. A mi célunk az volt, hogy meghallgassuk ezeket a fontos szereplőket, és megértsük azt, hogy hogyan lehet előmozdítani a KKV-k finanszírozását. Ebben az értelemben nem is tudom, hogy hogy lehetne konklúziókat levonni, de az biztos, hogy van néhány olyan üzenet, ami átjött ma délután, és amelyekről szó volt például tegnap is, amikor a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatáról beszéltünk, gyakorlatilag hasonló dolgok hangzottak el, akkor is amikor az európai beruházási eszközről beszéltünk, a rugalmasság hozzáadott érték, áramvonalasítás, a hívószavak. Történtek előrelépések, de ez a három szó újra és újra előfordul az előző, előfordult az előző időszakban is, tehát amikor az áramvonalasítás egyszerűsítés témáját nézzük például, akkor azért jelentős sikereket értünk el. Ezeknek az eszközöknek most már több a hozzáadott értékük is, ezt bizonyítják azok a számok is, amik itt eh, elhangzottak, de hogyha folytatni akarjuk az egyszerűsítést, illetve megpróbáljuk jobban azonosítani, illetve körülhatárolni mindezt, akkor azok a számok, amelyeket az Európa Bizottságtól kaptunk, illetve az EIB-től EIF-től kaptunk, akkor még jobbak lesznek majd ezek a számok. Különösen, ha megvizsgáljuk, hogy a végrehajtása terepen hogyan történik. Ami a pénzügyi rendelet végrehajtását, illetve pénzügyi eszközök végrehajtását illeti, megint csak e, jobban oda kell figyelnünk. Biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő e, hónapokban továbbra is találkozni fogunk. Itt most e, madártávlatból tudtuk megvizsgálni a dolgokat, bizonyos megoldási javaslatok megjelentek, ezek már, ezeket kell jobban átnéznünk, és megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet mindezt a gyakorlatba, illetve szakpolitikába átültetni annak érdekében, hogy a szakpolitikák elérjék azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunknak. Köszönöm. Köszönöm Gárdi Zabál kolléganőnek a szervezésben vett eh, végzett munkáját, illetve az elnök úrnak is. Egy dolgot eh, szeretnék eh, tisztázni, amit a Bank of Irelandről hallottunk, mert ez engem egy kicsit dühít. Valójában a támogatási, illetve a hitelezési gyakorlatuk a KKV-k irányába az elképesztően rossz volt, és valójában egy rolling lending system van, tehát új pénzt nem adnak újra hitelbe, hanem a már visszafizetből adnak új hiteleket, tehát egy bizalmatlanság alakult ki, és a, ezek a ezek a pénzek nem azért kerülnek Írországba, hogy kereskedelmi bankokat aláducoljunk, hanem azért, hogy a KKV-k azt hitelként megkaphassák. Jó, hogyha egyetértünk abban, hogy egyszerűsíteni kell az eljárásokat, e, és én itt eredményeket is várok majd az MFF revíziótól, e, és miért is várjunk 2020-ig, hogyha már most tudunk javítani a problémákon, ez egy elég egyértelmű üzenet volt, illetve az alulról jövő kezdeményezésekkel kapcsolatos javaslatok is e, tetszenek nekem, főleg akkor, amikor azt látjuk, hogy nem fölülről érkeznének az instrukciók, hanem a, alul a szereplők kezdeni diktálni a feltételeket. Vannak olyan tételek, amelyek működnek, vannak olyan dolgok, amelyek nem működnek, erről most többet tudtunk, meg azt is tudom, hogy most már, hogy mit kell, miről kell további információkat beszereznem. Én nem is akarom tovább tartóztatni önöket, megköszönöm az összes szakértőnknek a munkáját, mindenkinek szép estét kívánok. Merci. Köszönöm. Én is eh, csatlakozom a köszönetnyilvánításhoz Gárja Zabel Rubiának és Niriádá asszonynak. Köszönöm azt, hogy eh, kezdeményezték ezt a meghallgatást, amely a kkv finanszírozásáról szólt. Nagyon sokat beszéltünk az egyszerűsítésről, mi parlamenti képviselők vagyunk, lehet, hogy nekünk magunknak is ebben lehet szerepünk, adott esetben részt veszünk ugye a jogszabályok alkotásában, tehát így kellene eljárnunk, olyan jogszabályokat létrehozni, amelyek ténylegesen megfelelnek az állítólagos céljainknak, mert néha, minthogyha ellentmondás lenne a tetteink és a szavaink között, legyünk tehát konzekvensek. Köszönöm még egyszer az itt megjelenteknek azt, hogy eljöttek, és eh, kifejezhettük újra hitünket a KKV-kban. Köszönöm.